Proszę Państwa, z pewnym opóźnieniem, ale jak Państwo zauważyli, pierwszy był nasz gość. Jó napot kívánok! Láthatják, hogy megérkezett a vendégünk. Ezért elkezdjük az ülést először a biztos érkezett, és utána érkeztünk mi, eljej. Hölgyeim és uraim, mindazonáltal most igazából elkezdjük a szakbizottság ülését. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Itt a tavasz. Nézzenek ki az ablakon, itt a tavasz, és a tavasz a gazdálkodók számára is nagyon fontos időszak. Rengeteg kihívást is jelent számukra, és a kihívások a mi jogalkotói tanácskozói munkánk során is megjelennek. Nagyon sok feladat van, amely közvetve vagy közvetlenül függ össze a mezőgazdasággal. Még egyszer mondom, üdvözlöm Önöket szeretettel. E szép tavaszi napon lássuk az előző ülések jegyzőkönyvét. Ugye általában úgy járunk el, hogy a jegyzőkönyvek, hogyha amelyek, amely jegyzőkönyvek online elérhetőek, hogyha senki nem él kifogással, akkor elfogadottnak tekintjük. Ha 23, azaz 19 nyelvre van tolmácsolás, még egyszer üdvözlöm a biztost itt a körünkben. Nagyon fontos kérdéssel foglalkozik a biztos, az élelmiszerbiztonság kérdése is hozzátartozik, és egy sor további olyan kérdés is, amelyek a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak. Az ötös napi rendi pontban egyébként szerepel egy probléma, amelyel öm, a biztos is foglalkozni fog, ez a Dél-Európában az oliva fákat megtámadó Xiella fastidiózó baktériumról szól. Még egyszer üdvözlöm tehát Andriu Katis egészségügyi és élelmiszerbiztonsági biztost. Már is megadom ennek a szót, tessék parancsoljon biztosul. Okay, please. Entschuldigung, äh, Entschuldigung, ich möchte natürlich nicht den Kommissar... Elnézést, természetesen nem akarom a biztost megzavarni, de van egy kérdésem. A napirend módosítására benyújt, van egy javaslatom, most tegyem ezt meg, vagy pedig a biztos felszólalása után, megteszem szívesen akkor is, csak nem akarnám, hogy elfeledjük ezt. Általában az üdés elején kell felvetni ezt a kérdést de javaslom, hogy most először hallgassuk meg a biztost, és utána ön kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek. A mezőgazdaság és vidékfejlesztési bizottság előtt, és örömömre szolgál, hogy az élelmiszer biztonság területén egy sor közös kérdésről beszél, cserélhetünk eszmét. Néhány hónap eltelt, mióta az új bizottság elkezdte munkáját. Ebben az időszakban áttekintettem Juncker biztos politikai iránymutatásait, és ezt összevetettem az én Mission Letteremmel, egyeztettem a DJ Sankóval szolgálataim, és én elkészítettünk egy prioritásos listát, mind az egészség, mind az élelmiszerbiztonság területére a 2014-2019-es időszakra. Holisztikus, mindenre kiterjedő megközelítést akarunk az 5 éves időszak alatt alkalmazni. Azt reméljük, hogy a jövőben rendszeres áttekintést alkalmazhatunk az európai élelmiszerbiztonság kérdéséről, valamint az élelmiszerbiztonsággal összefüggő más kérdésekről minden tagállamra kiterjedve. Természetesen optimalizálni kell az európai szintű hozzáadott értéket is. Egy sor találkozót tartottam a nemzeti és az európai parlamenti képviselőkkel, miniszterekkel, NGO-kkal, civil szervezetekkel, és természetesen biztos kollégáimmal is. Nagyon sok konstruktív és termékén találkozót tartottunk, de voltak ezek között nagyon nehezek. Komplex kérdéseket vitattunk meg, de ez is nagyon hasznos volt. Nagy figyelemmel figyeltem a tárgyaló partnereim által mondottakra. Ezek a találkozók igazi betekintést adtak az Európai Unióban lévő valóságban. Ma az élelmiszer pillérről szóló tervezetemről szeretnék áttekintést adni, de mielőtt ezt megtenném, elmondanám, hogy önök és mi ugyanazon szerve hez tartozunk. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 67. cikke szól arról, hogy a tanács, a bizottság, a parlament és a tagállamok közös, közös erőfeszítéssel kell, hogy um, az élelmiszer biztonságot megteremtsék. Azaz tehát közös felelősségről van szó, mindenkinek megvan a specifikus feladata. Számomra Juncker elnök prioritásai és a mission letterben foglaltak iránymutatók önök számára a saját politikai irányultságuk. E, mondanom sem kell, tiszteletben tartom az Európai Parlament mandátumot, én magam is több mint 20 évig parlamenti képviselő voltam. Minnyáján a közös európai ügyet szolgáljuk, és biztosítani szeretnénk, hogy <clears throat> az elkövetkező öt évben igazi változást érjünk el, és bemutathassuk a következő európai parlamenti választásokon, hogy <clears throat> tettünk valamit, és nem kell félnünk a szélsőségesektől. Szóljunk a prioritásainkról, biztos vagyok benne, hogy ezek az önök választóit is megszólítják. A meglévő jogalkotói javaslatokon túl, amelyekről a későbbiekben beszélek, az általam megfogalmazott élelmiszerbiztonsági prioritások a következő krízismenedzsment, élelmiszerbiztonság és jobb A GMO-kra vonatkozó jogszabálytervezet áttekintése, valamint a mikrobiális rezisztencia kérdése és az élelmiszer hulladék és az élelmiszer címkézés. Ezek a fő kérdések. Minden kérdésről röviden szeretnék most beszélni. Lássuk az első küldetést, amelyet Juncker bizottsági elnök úr számomra írt elő. Jelesül, hogy az Európai Bizottság mindig segítsen abban, hogy a, a különböző betegségek feltő, ellen fel tudjunk lépni, ilyen például az afrikai sertéspest is. A EU-nak a legmagasabb szintű élelmiszerbiztonsági normái vannak a világon, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a krízisek ellen fel tudjunk lépni. Ez az egyik feladatom. Másik feladatom, hogy a meglévő jogszabályokat modernizáljuk, és olyan eljárásokat dolgozunk ki, mely mindenki számára átlátható és követkehető. Harmadsorban a szabályoknak nem megfelelő gazdasági importok, importok kiszűrése a feladata. A gazdasági krízis az agri-food ágazatot, a mezőgazdasági élelmiszeripari ágazatot is érintette, és um, szereplők bizony néha ki akarják játszani szabályokat csaló módon, csalós csalárd módon akarnak a szabályoknak nem megfelelő vagy non-compliant árukat, vagy akár hamis termékeket behozni harmadik államokból az EU területére. Feladatunk tehát az, hogy ezen félrevezető gyakorlatok ellen fellépjünk, de persze itt együtt kell működnünk a vámhatóságokkal és az egyéb ellenőrző hatóságokkal. Lássuk most a legvilágosabban, legkézzelfoghatóbb eredményeket, melyeket el szeretnénk. érni, ezek a GMO-kra vonatkoznak. Először is még egyszer meg szeretném köszönni a parlamentnek, aki megmutatta, hogy a nagyon érzékeny dossziékban is sikerül közös céljainknak eleget tenni, és ígéretünket betartani. Következő kihívásom abban rejlik, hogy a GMO-k, GMO-k engedélyezésének folyamatát áttekintsük. A döntéshozatali folyamat áttekintése már most zajlik, és április végén publikálja a bizottság e folyamat eredményeit. Az EU többször kérték, hogy feleljünk meg az állampolgárok elvárásainak. Igyekszem tehát itt mind az állampolgárokkal, mind a szereplőkkel és az Európai Parlamenttel is szorosan együttműködni, hiszen önök a demokratikusan megválasztott népképviselők. Lássuk a harmadik prioritásunkat, a diszruptorok elleni fellépést. Két héttel ezelőtt a plenáris vitát folytatott le a kérdésben, ezért nem akarok semmit se hozzátenni a kérdéshez, csupán annyit akarok mondani, hogy az élelmiszer átlát, lánc átláthatóságának megteremtéséért mindent megteszünk. Természetesen a parlamentet is bevonjuk ebbe a folyamatba, április 23-án egy közös konferenciát és meghallgatást tartunk, majd a közvéleménnyel is eszmét cserélünk. Egy további nagyon fontos feladat a mikrobiális, mikrobiológiai rezisztencia elleni fellépés. Nagyon fontos az AMR, és biztosítani kell, hogy az a a kezelés valóban hatékony legyen, és a rezisztenciát ki tudjuk küszöbölni. Ezért az AMR elleni küzdelmet prioritásaim legfontosabbakként tekintem. Már a tisztelt ház, az Európai Parlament is megvizsgáltam egy javaslatunkat, amely az állatgyógyszerekre, illetve a takarmányra vonatkozik ami az gyógyszerekkel ellátott takarmányokra vonatkozik. Örülök, hogy az antimikrobiális anyagok tilalmáról szóló jogszabály elfogadásra kerülhet, és a tisztátház támogatja tervezetünket. A jelenlegi AMR akciótervet ki szeretném terjeszteni, ám ez 2016-ra lejár éppen ezért elő fel kell készülnünk a 2016. január 1-ével kezdődő folyamatra. Elkötelezett vagyok a párbeszéd mellett, és ezért egy magas szintű konferencián fogjuk megvizsgálni a kérdést, azt keresve, hogy milyen további intézkedéseket, lépéseket kell tenni. Lássuk a következő kérdést, az állatjólétet. A jelenlegi állatjóléti stratégia idén év végével jár le. Nagyon sokat elértünk már e területen, az Unió globális modelljét adja az állatjóléti normáknak, ezek betartásának, de tisztában vagyok azzal, hogy sok fontos kérdésre még választ kell adni, főleg a végrehajtás területén. Különböző opciókat lehetne követni, egyrészt új stratégia, megújíthatjuk a stratégiát, vagy pedig új jogszabályt is elfogadhatunk, de persze a szubszidiaritásról nem szabad megfeledkezni közeleg a stratégia kifutásának időpontja, ezért itt az ideje, hogy gondolkozunk, hogy milyen lépéseket tegyünk. De mielőtt bármilyen lépést teszek, kollégáim, a bizottsági kollégiumban dolgozó kollégáim elé tárom terveimet ezen érzékeny kérdésről. Néhány szó az élelmiszer hulladékról. Mint tudják, a dosszié teljes kompetenciáját megőriztem, megörököltem, Az Expo, a Milánói világkiállítás kevesebb, mint 6 hét múlva nyitja meg kapuit, és itt is az élelmiszerről, az élelmiszer biztonság és az ellátás biztonságának kérdéséről lesz szó. Ezért nagyon fontos, hogy az élelmiszer hulladékok kérdésére és a cirkuláris gazdaság, a körkörös gazdaságra is figyeljünk. Az elmúlt évben a figyelem egyre inkább e kérdésre irányult, és nagyon fontos a címkézés kérdése, valamint a feldolgozások nyomon követése. Egy tanulmányú alapján a fogyasztók nem hajlandók a további címkézés költségeit kifizetni, ezért nem vagyok meggyőződve arról, hogy mennyiben szükséges EU szinten kötelezővé tenni a címkézést. Elnök úr, tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy néhány szót szóljak azokról a dossziékről, amelyek jelenleg a jogalkotási folyamatban vannak. Lássuk az állategészségügyi javaslatot. Örömmel számolhatok be, arról, hogy a háromoldalú tárgyalások jó előrelépéseket értek el. Köszönöm önnek elnök úr, a reportőrnek, Paulsen asszonynak, és persze képviselőknek konstruktív erőfeszítésüket, melyel ez fontos dossziéra keresünk megoldást. Célunk az, hogy megemeljük az állatvédelmi normákat, és <clears throat> korlátozzuk a fertőző betegségek terjedését. Jelzem ugyanakkor, hogy ez a javaslat nem az állatgyógyszerekre vagy az állatjólét más kérdéseire vonatkozik. A <clears throat> bizottság zootechnológiai javaslata arra irányul, hogy a állatok szabad kereskedelmét biztosítsa, úgy a tenyészállatok szabad kereskedését biztosítsa, úgy, hogy megőrizhetők legyenek a génállományok. Köszönöm Danten úrnak, az jelentéstevőnek, miért hajlandó volt a javaslat hatája tekintetében lépéseket tenni. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy a letelepedés joga, illetve az úgynevezett breed society vagy tenyésztő társaságok szerepét hogyan lehet meghatározni, más szerep is a nekik, mint kizárólag a genetikai sokféleség megőrzése. És ugyanakkor persze a betegségek ellen is fel kell lépni. Örömmel látom, hogy a parlament ebbeli kezdeményezésünket támogatja, és remélem, hogy egy biztos kompromisszumot lehet találni a tanácssal, az elkövetés, a bizottság és a parlamenttel a trialógusok során. Az egészségügyről szólva biztos vagyok benne, hogy tisztában vannak a xillella fastidiosa által okozott aggasztó helyzetről. Ez a baktérium Apúliában, Dél-Olaszországban támadta meg az olajfákat. A szakértők azt mondják, hogy Lecce tartományban a olivafák mintegy 10%-át támogatták meg ezek az aljas és lopakodó baktériumok, melyek pusztító hatással vannak. A szakértők ugyanakkor arra is jutott, azt is kimutatták, hogy esetleg még a szőlő növény működhet befogadó, vagy olyan növényként, amelyen a, a baktériumok terjednek, anélkül, hogy megtámadnák ezeket, tehát éppen ezért a szőlőültetvényekre is koncentrálnunk kell. Óvatos megközelítést alkalmazunk annak érdekében, hogy a baktérium terjedése ellen mindent megtegyünk és kordába tartsuk a fertőzést, elutazom Lecce tartományban, találkozom a leginkább érintett termelőkkel is, tanúbizonyságot téve arról, hogy az Unió elkötelezett az ő védelmük mellett. Az élelmiszerekben lévő patogének elleni fellépés nagyon fontos, a Kapila Várter ügy sor kérdést vet fel. 200 ezer ember volt érintett Európában, és a csirke állomány mintegy 18%-a érintett volt, éppen ezért ez egy olyan aggályos ügy, amelyet nem szabad a szőnyeg alá sepernünk. Aggasztó ez a helyzet, és bilaterális tárgyalásunk során önök közül nem egyel már eszmét cseréltünk a e kérdésről. Végezetül pedig megemlítem a TTIP tárgyalásokat. I would, uh... Szeretnék utalni még egyszer az álláspontunkra. Nincs kompromisszum lehetőség az európai élelmiszerbiztonsági sztenderdek tekintetében. A magas szintű sztenderdjeinkből nem adunk alá, hiszen ezek a polgáraink érdekét szolgálják. Végül pedig még egy téma, ahol nagyon keményen fel kell lépnünk, a szolidaritásunkról van szó Oroszország kapcsán, esetleg megnyithatjuk ismét az élelmiszer exportot. Nem fogadhatjuk el azt a helyzetet, amely során különböző kondíciókat rögzítenek különböző tagállamok számára az oroszok. A szélesebb fitoszaniter és szaniter kontextusban az oroszok követelései az exportok területén egyre kiszámíthatatlanabbá válnak, és az afrikai sertéspest is hivatkozva aránytalan intézkedéseket vezettek be az oroszok az Európai Uniós exportok tekintetében. Ezért a bizottság egy békés úton történő tárgyalási folyamatot kezdeményezett a WTO-ban az oroszokkal ebben a konkrét témában, és az Európai Unió érdekeit szolgálja ennek a folyamatnak a sikere. Szeretném biztosítani önöket, hogy ha az oroszok nem veszik figyelembe a regionalizáció alapelveit, akkor továbbra is fennáll az eredeti álláspontunk, a szorosan érintett felek érdekvédelme kapcsán Hogan biztos úrral együttműködünk a megfelelő intézkedések foglalatosításában és a bizottság egyéb országaival is együttműködünk a harmadik országokkal való export kérdéseiben, hiszen számos egyéb export akadály tornyosul elénk egyéb harmadik országokból is. Elnök úr, különböző széles témaspektrumokat lefedően ábrázoltam a bizottság álláspontját. A célunk végső soron közös, az a magas élelmiszer sztenderdeket szeretnénk biztosítani az európai polgárok számára, ezért valamennyi általam említett területen előre kell lépnünk, és szeretném elmondani, hogy csak közösen érhetjük el ezt a sikert, csak így érhetünk, így érhetünk el pozitív eredményeket, és öt év múlva szeretném elmondani majd, hogy nem csak akartuk megvalósítani ezeket a célokat, hanem meg is valósítottuk őket. Valószínűleg nagyon komoly akadályokba is ütközünk, és komolyak lesznek a vélemény különbségek, de fontos, hogy egyesítsük erőinket a polgáraink érdekében, és most nagy örömmel hallgatom meg az önök véleményét Ezt tekintetben. Köszönöm szépen, Gianquia Bárcó. Köszönöm szépen a biztos úrnak. Valóban, a biztos úr nagyon sok témát felvetett, nagyon sok problémát említett meg a beszédében, de természetesen ezt el is vártuk. Köszönöm szépen még egyszer. Nagyon sok hozzászólást látok, nagyon sok a jelentkező a listámon, hiszen rengeteg témáról van szó. Nos, a következő alapelvet szeretném először is tisztázni. Mm, először két szet rögzítek, és a többi véleményre egy percet. Szeretném, hogy ne ismételje senki az előtte szólók szavait. Despritul következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a biztos úrnak is, hogy megjelent a mezőgazdasági szakbizottságunkban. Mivel az idő szorít, csak egy témára szorítkoznék, az antimikrobiális rezisztenciára. Nos, az európai mezőgazdáknak fel kell vállalniuk a felelősséget az állatvédelem, a növényegészségügy és az élelmiszerbiztonság területén. Németországban van egy átfogó monitoring ezen a területen, ahol a gazdák és az állatorvosok kifejlesztettek egy norma rendszert, itt minden dokumentálásra kerül az egyes állatpéldányok kezeléséig bezárólag, és ilyen formában vissza tudjuk követni az antibiotikumok felhasználását és az antibiotikumok rezisztencia kialakulását. Ez a rendszer eddig egyedülálló volt, a humán medicina területén nincs ilyen rendszer, talán erről is beszélhetnénk. A humán medicina az embergyógyászat területén is az antibiotikumok használatát dokumentálni kellene. Nagyon érdekes cikket olvastam ezzel kapcsolatban. Nagyon sok antibiotikum ö, ö, használatánál az állagyógyászatban, hogy ezeket az esetek 1%-ában alkalmazzák általánosságban, az embergyógyászatban viszont több mint 70%-ban az esetekben meg kell vizsgálni tehát, hogy honnan ered ez a rezisztencia az emberi gyógyászat területén. Köszönöm a biztos úrnak, hogy a parlamenttel kész a szoros együttműködésre. Már személyesen is volt alkalmam megismerkedni önnel, és úgy gondolom, hogy szakértői színvonalon is megfelelő, és nagyon jó barátságot is sikerült kialakítanom már önnel. Az egész frakcióm nevében nagy örömmel tekintek a következő öt éves együttműködés elébe. Köszönöm szépen. Rebeka úr következik. Köszönöm szépen. Nos, Castro úr nevében szeretnék egy kérdést feltenni. Ugye tudjuk azt, hogy a bizottság ö, szeretné kiirtani a fertőzött növényeket, az olaj, a fertőzött olajfákat, és ezeknek a, ezeken a helyeken az újabb olajfa ültetvények létrehozása is tilos lesz. Ugye itt komoly területek válnak ugar területé, de egész komoly területeket érint ez, és a szomszédos területeket is, tehát növény egészségügyi szempontból óriási probléma ez, és mi a helyzet a szállítással, hogyha valóban valamennyi növényt fer, fertőzött növényt ki akar írtani a bizottság, akkor végig gondolták-e azt a veszteséget, amelyet a gazdák már most is elszenvednek még a globális írtás előtt? Itt óriási a fertőzés veszélye, de tudjuk azt, hogy Kosztarikából eredeztethető ez a baktérium. A kérdésem a következő. A gazdák veszteségével hogyan fogunk elszámolni? meg kell vizsgálni ennek a kárnak a kiterjedtségét és a gazdasági kihatásait. Ugye számos faiskolát érint ez a kérdés. Ezt a növény egészségügyi kérdés konszolidáltan kell kezelni, és figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy itt sürgősségi helyzetről van szó. Nagyon fontos tehát a konkrét fellépési terv kidolgozása a kutatók területén kellene talán megtalálni a legjobb orvosságot, és ezt sürgősen meg kell tenni, és talán bizonyos, rezisztensebb olajfákat kellene a jövőben ültetni, hogy elkerüljük ennek a fertőzésnek a továbbterjedését a jövőben nagyon fontos, hogy a kutatóktól elvárjuk azt, hogy a lehető leggyorsabb válaszokat megadják erre, ezekre a kérdésekre konkrétan. Köszönöm. Köszönöm szépen, Voltirovszki úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a biztos úrnak is ezt a felszólalást, és a frakció nevében üdvözöljük Önt. Nagyon fontos témákról beszélt a biztos úr, az élelmiszervédelem és biztonság az Európai Unió működése szempontjából kulcsfontosság, fontosságos, és remélhetőleg elérjük a megfelelő sikereket. Három kérdésem lenne. Az első, erről már korábban is volt szó, valóban igaz az, amit ön elmondott, de azért még vannak kételjeim az afrikai set és pest is tekintetében, illetve a fertőzés tekintetében, hiszen ez Európa irányába tart, Oroszországból, keletről kiindulva, és természetesen van az embargó kérdése is. Egyrészt Oroszországban megfigyelték ezeket a fertőzött eseteket, és így embargót vezettek be, erre válaszlépésként az oroszok szintén embargót rögzítettek az európai húsexport irányában, nagyon komolyak a veszteségek. Mi a helyzet a kártérítéssel? Ez a kérdésem, hiszen itt nagyon komoly károkat szenvedtek el a hús exportőrök. A kelet-európai hús exportőrök viselik ezt leginkább a bőrükön. Itt ugye nagyon komolyak a terhek, és ezek nem csökkentek az utóbbi időben. Aztán a hagyományos leülés, levágás, ezt nem feltétlenül ö, ö, hajlandók erre a gazdák. Ezek, ezeknek a leültálatoknak a húsát nagyon sokan nem hajlandóak fogyasztani. Ezzel a problémával mit kezdünk? Ez is egy nagyon konkrét kérdés, hiszen ez a hús megtalálható a kereskedelmi forgalomban, és ami a sertések kasztrálását illeti, az Európai Bizottság úgy nyilatkozott, hogy 2018-ig ezt a sebészeti úton történő kasztrációs eljárás teljes mértékben megszüntetik, és más eljárásokat vezetnek be. A kérdésem az, hogy pontosan mire gondol. Köszönöm. Paulsen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a biztos úrnak, hogy eljött ma körünkbe. Az antimikrobiális rezisztencia témájára szeretnék kitérni hiszen én konkrétan az állategészségügy kérdéseivel és állatgyógyászati termékekkel foglalkozom. Azt hiszem, hogy nem kell kihangsúlyozni, hogy milyen jelentős ez a téma, és miről is van itt szó, hiszen ezt ön is tudja. Nos, ugye az a helyzet, hogy szinte az egész láncolatot végig kell néznünk holisztikusan kell tekintenünk erre a folyamatra, de mégiscsak van itt egy hiányzó láncem, a közös állatgondozási törvény hiányzik. Ezt egyszerűen nem lehet a szubszidiaritással megoldani, nem lehet erre hivatkozni, mivel akkor még nagyobbak lesznek a különbségek a belső piacon. A a TTIP tárgyalások kapcsán is fontos szerepet kap ez a kérdés, hiszen az USA-ban is nagyon komoly viták folynak már az antimikrobiális rezisztencia kapcsán. Nagyon szeretnék az amerikaiak ezt visszafogni, hogy az állat egészségügy sztendegyeinek jobban megfeleljenek ők is. Ez a tendencia tehát az USA-ban. Hogyha az európai gazdák itt igazságos körülményeket szeretnének teremteni ezzel a szabadkereskedelmi egyezménnyel az USA-val, akkor meg kell felelnünk a magas sztenderdeknek, e tekintetben is az állattenyésztés területén is, és nagyon fontos, hogy az antibiotikumok használatát visszafogjuk. Végül szeretném elmondani, hogy ne felejtsük el azt, hogy a jó disznó boldog disznó. Az a sertés jó, amelyik boldog is. Ilyen formában lehet te, sikeresen tenyészteni. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes volt ez a gondolatmenet. Szemre asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a biztos úrnak is, hogy eljött körünkbe, és bemutatta a prioritásait és javaslatait a következő hónapokra. Nagyon sok kérdésem merült föl az előadása meghallgatásakor, azonban alapvetően a genetikusan módosított organizmusokra szeretnék koncentrálni hogyan lehet azt biztosítani, hogy a szomszéd szántóföldeket nem kontaminálják a génkezelt növények. Ez egy óriási probléma. Az egyes szántóföldek, egyes <clears throat> területek engedélyezése kapcsán nagyon fontos tehát, hogy a fertőzéseket a pollen terjedését megakadályozok, illetve a méz kérdése, hogyan lehet a méheket védeni, hogyan lehet a, védek, a méheket a járványoktól, a fertőzésektől megvédeni. És a TTIP-el kapcsolatban elhangzott az, hogy az élelmiszerbiztonság tekintetében nem lesznek kompromisszumok. A következő kérdésem van ennek kapcsán. A TTIP esetében illetve abban az esetben, hogyha Kanadával is lesz egyezmény, lesz-e olyan mechanizmus, amely az importot Kanadából vagy az USA-ból meg be fogja tiltani a hús és tejtermékek esetében, akkor, hogyha ezek a termékek hormonkezelt eredetűek, vagy a klónozott állati termékekre lesz-e tilalom? Köszönöm szépen, Rajszling úr! Biztos úr, köszönöm szépen, hogy eljött. Rögtön én is rátérnek az antibiotikumok témájára. Ön is elmondta, hogy az Európai Uniónál van is ez egy égető kérdés, de az állatgyógyászati csomagban ehhez képest a minimális stratégiát hiányolom az antibiotikumok területén. Itt még mindig a, az állattenyészet kapcsán beszélünk erről, nem arról van szó, hogy mi humánus és mi nem, egyszerűen nagyon fontos, hogy az antibiotikumok használatát minimalizáljuk, de ebben a csomagban nem látom a minimalizálás lehetőségét, a status quo fenntartását látom. A második dolog a peszticidek, a növényvédőszerek, a hormonális eredetű szerekről volt szó és azt gondolom, hogy a TTIP kapcsán az a gyanúm, hogy ez egyre hosszadalmasabb folyamat lesz. 2012-ben elméletileg ezt már le kellett volna zárni, de most megint egy kockázat értékelésről van szó. A parlamentnek ez nem felel meg enyhén szólva. És van egy konkrét kérdésem. Ma publikálták a glüfozáton a karcinogén anyagokat, amiről a WHO úgy gondolja, hogy karcinogén, vagyis rákkeltő anyagok, önnek erről mi a véleménye? És még egy engedélyezés, a GMO-k engedélyezésével kapcsolatos kérdésem is lenne. Ön azt mondta, hogy április 22-én lesz egy ezzel kapcsolatos anyaga a bizottságnak. Talán nekünk már néhány részletet ellenrólhatna a biztos úr, hogy demokratikusan ez a folyamat hogy néz majd ki, hiszen Tulajdonképpen most egy patchwork van dolgunk Európában, hiszen az egyes tagállami rendszerek, engedélyezési kérdések nagyon különbözőek. Ön erről mit gondol? Köszönöm. Köszönöm szépen, Enyő úr. Köszönöm szépen. Nos, a diszruptorokról beszélt a biztos úr. Ez egy aktív hatóanyag csoport bizonyos herbicidek esetében. Ez mindig is így volt, már 1967-ben is így volt. Én személy szerint is használtam ezeket az anyagokat, és meg kell mondanom őszintén, hogy akkoriban nem használtunk semmi védőfelszerelést, de még mindig itt vagyok. Hogyha ez a, ez az eszköz egyszerűen a tilalom hatására eltűnik a gazdák eszköztárából, akkor igencsak korlátos lesz az eszköztár. Nem tudom, hogy hogyan veszük föl a harcot a különböző fertőzések ellen. Hogyha ezt végigvisszük, akkor a, akkor a kertészeti szektorban egyszerűen megkötjük a kezüket a gazdáknak, nem fognak tudni annyit termelni, amennyit szeretnének, és importra lesz szorul, leszünk szorulva olyan országokból, ahol ezeket az anyagokat igenis használják. Az Egyesült Királyságban a peszticidek nem, nem jelentenek ilyen égető témát, hanem egészen máshogy oldják ezt meg. Nem tudom, hogy itt milyen problémát kreált tulajdonképpen a bizottság, hiszen ez a probléma valójában nem létezik, és remélem, hogy önök is tudják, hogy nagyon nehéz ellenőrizni. Például a szárnyasok esetében az említett témát, és a meleg éghajladú országokban ez különösen nagy nehézségekbe ütközik, az Európai Bizottság, hogyha ilyen szabályokat rögzít egységesen, akkor például az északi országoknak könnyebb dolgok lesz, de a déli országoknak nagyon komoly problémáik lesznek, és gondolom, hogy mindenki tudja, hogy ez a probléma, ennek a problémának a megoldása annak a kezében van, aki konkrétan megfőzi ezt a csirkehúst, hiszen ha helyesen főzi meg, akkor nem lesz benne anyag. Köszönöm szépen! A többi felszólaló mostantól kezdve már csak egy percet kap. Eránsz Kassia asszony. Köszönöm szépen. A biztos úrtól kérdezni szeretnék valamit, és persze köszönöm, hogy eljött. A kérdésem a következő. Különböző betegségek elleni küzdelem, járványvédelem, nagyon fontos kérdések ezek. A Xylella fastidioda alapvetően és elsősorban citusféréket támadja meg ez a baktérium, és van sok olyan régió a világon, ami mentes ezektől a növénybetegségektől, és ahol minden gond nélkül lehet kereskedni ezekkel az országokkal. A szállattenyésztés kapcsán is ugyanilyen lényeges, hogy foglalkozunk a betegségekkel. A GMO-kkal is több kérdező foglalkozott, és április végén öntől várunk egy javaslatot a GMO-kra vonatkozóan. A kérdésem az, hogy mi lesz a lényeg ennek a nacionalizálásnak, amit ön tervez? Hogyha minden tagállam azt csinál, amit akar, nem gondolja, hogy ez veszélyeket is rejtett majd magában a belső piac számára? és torzulhat a belső piac működése esetleg. Köszönöm szépen. Biztos úr, elnök úr, Japánnal is folynak a tárgyalások, különösen eh, azon a területen, amelyennek ön a felelőse. Itt a kérdés eh, az, hogy a regionalizálás eh, elveit tiszteletben tartják-e, odafigyelnek erre az afrikai országokkal kapcsolatban, ezt sikerült érvényesíteni, de hát ezek olyan országok, amelyek nem tudnak exportálni. Az ön biztos társa, Borzs biztos tavaly arról tájékoztatott minket, hogy a, át kell dolgozni az állategészségügyi csomagot. Itt több megközelítést ismertetett, az állatokat különböző csoportokba osztotta, kis, kevésbé jelentős állatok csoportja, a nyulaktól kezdve. Nos, azért ezeket az állatokat is engedélyezni kell a piacon, hiszen az egész Európai Unióban közös, ha egész Európai Unióban közös tanúsítványokat, állategészségi bizonyítványokat akarják bevezetni, az problématikus is lehet. Házekampasszony. asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy a biztos úr itt van több, nagyon sok dosszén fogunk majd együtt dolgozni, Antibiotikum rezisztencia, zónózis, népegészségügy, élelmiszer, biztonság. Szerintem elég sok problémát az okozza, ahogyan mi az állatokat tartjuk, tehát az állattenyésztés, az intenzív állattenyésztés Európában csak tovább megy ez az intenzív állattartás, még intenzívebbé válik, akkor azt látjuk, hogy terjedni fognak a betegségek, mert az állatokat élve szállítják keresztbe kasul Európában. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy eh, ezt a kockázatot ön hogyan ítéli meg? A véleménye szerint, hogyha egyre intenzívebbé válik az, az agrár eh, termelés, annak milyen következményei lesznek? Hollandiában például azt látjuk, hogy nagyon komoly veszélyt eh, az antibiotikum rezisztenciára jelent, ott különösen ott, ahol nagy a telepítési sűrűség. A és gondoljuk azt is, hogy az ártámogatásokat, a szubvenciókat az EU-ban meg kéne szüntetni. Kaputó úr. Köszönöm. köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm, hogy itt van közöttünk, és köszönöm azt a megközelítést is, amely amelyet alkalmaz, amelyet megél, ugyanis mindig párbeszédben marad a parlamenttel, Erről ennek bizonyságát tette a legutolsó plenáris ülésünkön is. Rendszeresen találkozunk tehát önnel, és biztos a jövőben is találkozunk majd, hogy folytassuk azt az előttünk álló probléma megoldását, amely oly sok gondot okoz. Az én kérdésem is ugyanis éppen az antibiotikumok rezisztenciájára vonatkozik. Polszen asszony által mondottakat folytatom, de egy picit specifikusabb kérdésem volna, hogy megértsem a bizottság irányultságát. Tisztában vagyunk velem, hogy milyen negatív eh, irányultságot vesz a helyzet, de ezért éppen ezért volna fontos, hogy egy nagyon felelősség teljes felhasználás terjedjen el az antibiotikumok területén. A embergyógyászat, a humán medicinában alkalmazott antibiotikumok területén is. El kell kerülni ugyanakkor azt is, hogy az állampolgárok, hogy az állatorvosok is árulhassák az embergyógyszereket, például ez történt Dániában, és így jelentősen nőtt az antibiotikumok felszámolása. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Prosiłbym o skracanie. Nagyon köszönöm. Arra kérek mindenkit, kedves kollégák, hogy rövid legyen minden hozzászólás. Miller asszony. Miller asszony. Elnök úr, biztos úr, egy kérdésem lenne a klónozással kapcsolatban. Hogyan értékeli a e, bizottság az élelmiszerek, illetve a klónozott állatok és utódainak e, a jelölését, ezt az egész kérdéskört az import e, kontextusában, illetve a TTIP-el kapcsolatban? Az endokrin disruptorok kapcsán pedig különösen az érdekelne engem, hogy mi is a helyzet az invazív fajok mint néhány olyan rovar, amelyekkel kapcsolatban szükség lenne olyan növényvédőszerekre, amelyeket lehet alkalmazni. A, például a muslica az egyik példa, amit emlegetni szoktak. Jár úr. Köszönöm, elnök úr. Két rövid kérdésem lenne a biztoshoz. Az egyik a pesticidek alkalmazására vonatkozik. A neonikotinoidokról sok vita folyt, készülnie kellene egy hatásvizsgálatnak, de nem tudom, valahol ez elakadt. Tud ön valamit erről a hatásvizsgálatról, illetve a kockázatelemzésről? Mit lehet mondani a következő időben a gazdáknak? Milyen hatóanyagokkal kell majd számolniuk a jövőben a gyakorlatban? A következő kérdéskör az antibiotikumok kérdése. Ezzel összefüggésben itt csak a humán területen, a humán gyógyászatban vagy, és a mezőgazdaságban nem kellene, vagy kellene ezeket az intézkedéseket meghozni. Köszönöm. Rajbis asszony. Köszönöm. Biztos úr, egy kérdésem lenne az állatvédelemmel kapcsolatban. Igaz az, hogy a e, Sankte főigazgatóságon ezt a referatúrát megszüntetik, e, nagyon ezzel tulajdonképpen kiüresítjük, kiürítjük a hatékony állatvédelemmel e, kapcsolatos munkát. A második kérdés, az EFSA a 1507-es kukoricafajtával kapcsolatos munkát fel akarja függeszteni. Itt, itt azt hallani, hogy több kilométerre is elterjedhetnek a GMO szennyezést, átvihetik a az új felismerések tükrében. A 1507-es kukorica kapcsán, tehát ezeket az új ismereteket figyelembe fogják-e venni akkor, hogyha majd az EFSA-nál ennek a kukoricafajtának az engedélyezéséről dönteni kell? Köszönöm. Bukovics úr. Biztos úr. Idén az egyik legfontosabb feladatunk a TTIP tárgyalások lesz, és ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni öntől valamit. Tehát TTIP. Nagyon sok bírálat hangzott el azzal kapcsolatban, hogy nem transzparensek a TTIP tárgyalások, nem lehet betekinteni az anyagokba, a dokumentumokba, zárt ajtók mögött folynak a tárgyalások de kérdéseim is vannak. Ön említette, hogy nem lesz semmilyen engedmény az élelmiszerbiztonsága kapcsolatban. Most ennek az is része, hogy ha Európában, ha megkötjük a TTIP megállapod, megállapodást Amerikával, akkor sem lehet hormon, illetve antibiotikum tartalmú termékeket behozni. A peszticidekkel kapcsolatban pedig számít-e valami újabb intézkedésekre, hogyan, milyen alapon tudjuk majd azt eldönteni, hogy melyik növényvédőszereket szabad Európában használni, és melyeket nem. Európa múltban nagyon magas szintű sztenderdeket fogadott el ezen a területen. Ezeket nem lenne szabad veszélyeztetni. Attól tartok, hogy ha csak nem tudunk egész egyértelmű válaszokat adni, ezekre a felvetésekre, ezekre az aggályokra. A TTIP kudarcba fulladhat az említett és több más fontos kérdés miatt. Az európai fogyasztókat biztosítani kell, garantálni kell nekik, hogy nem fognak romlani a standardek. Köszönöm szépen, elnök úr. Gyakran a szabadság fogalmával keverjük össze az élelmiszer biztonság alapvető fogalmait, és ebből sokan hasznot húznak, hiszen az élelmiszer minőség romlását is eredményezheti az, a szabadosan alkalmazzuk a, szabads, a szabályokat. Nagyon gyakran a fogyasztók nyomására emelkednek a normák, hiszen a fogyasztóknak egyre kevésbé mindegy, hogy mit esznek. Um, nagyon fontos, hogy az belső piacon magunk mögött hagyjuk az egyes nemzetállami szabályozásokhoz való ragaszkodásunkat, vagyis itt centralizációról beszélünk, a, az, az egyes döntések távoli kihatásairól és ilyen formában kellene visszafogni a, az egészségre káros élelmiszerek forgalomba hódását. Itt egy politikai jellegű döntés folyamatról van szó. Köszönöm, Tarabella úr. Amit a biztos úr felvetett, nagyon komoly, érdekes témákat hallottunk, de itt két dolgot emelnék ki. Az egyik az eredet jelzés kérdése, nagyon fontos, hogy a, a hús eredetéről tudjunk, ami a tányérunkra kerül, és az antimikrobiális rezisztencia a másik téma. Franciaországban egy, egy kísérlek során 0, azt mutatta az eredmény, hogy 0,67%-ban átlagban megtalálhatóak az antibiotikumok a húsban az ipari szektor véleménye túlságosan nagy latba esik aztán ami a klónozást illeti, ezzel kapcsolatban már szintén voltak kutatások, nagyon komoly kockázatról van szó állatjóléti szempontból is, senki nem akarja, tehát a klónozás. A bizottság miért nem mm, ö, egyszerűen tiltja be ezt a, ezeket az export termékeket a better regulation, a jobb szabályozás nevében? Tisztelt biztos úr, köszönöm, hogy eljött hozzám. Csak egy rövid kérdésem lenne. A vetőmag rendeletet lesöpörték az asztalról, és ez rendben is van. De a kérdés az, hogy van-e valamilyen új úti terv, tervek egyáltalán, hogy mikor lesz újabb vetőmag rendelet, örülnék, ha erről tudna mondani valamit mondott egy nagyon egyértelmű mondatot, mégpedig azt, hogy az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban a TTIP összefüggésben nem lesz semmilyen engedmény. Ezt felírtam. Tehát ön azt mondta, hogy nem lesznek engedmények. Nagyon örültem, hogy ön ezt mondta, mert ez azt jelenti, hogy nagyon kemény, egyértelmű irányt fog követni. Valamennyiünknek össze kell fogni, hogy meg tudjuk őrizni az élelmiszer standardjainkat. Köszönöm szépen. André úr. Köszönöm szépen. Először is szeretnék egy nagyon fontos témára visszatérni. Fontos ki hangsúlyozni azt, hogy a hústermékek minősége valóban stabil maradjon a, de nem szabad elfelejtenünk, hogy mennyibe kerül ezeknek a címkézéseknek a költsége. Már 2013-ban is volt egy ezzel kapcsolatos bizottsági javaslat, és volt egy hatástanulmány is az a kapcsolatban, hogy mennyibe kerül ez, és a fogyasztót hogy lehet terhelni ezzel. Aztán a, az Európai Unióba importált növényi anyagok ellenőrzése a bizottság még mindig óckozik-e attól, hogy a stratégia ellenőrzését módosítsa. Ez a baktérium, amiről beszélünk, az olajfa, olajfát fertőző légyből származik. Nagyon fontos tehát, hogy a behozatalát, a behurcolását az Európai Unióban megakadályozzuk. Voorzitter, Schreier asszony. főnök úr, köszönöm a szót. Mindeneket köszönöm a biztos úrnak, eh, ahogy Oroszországgal eh, folytatják a tárgyalásokat a sertét hús kapcsán. Az antibiotikum a következő kérdés. Itt az elmúlt öt évben eh, Hollandiában egy felére csökkent az antibiotikum használat, mint az élen járunk, de most már elértük a határokat, és sajnos ha tovább csökkentjük az antibiotikum felhasználást, akkor már esetleg kockáztatjuk a betegségeket az állományokban. Kramer asszony a KMP FFD, e az Állatorvos Szövetség és az államtitkár megbízásából készült egy tanulmány, a népegészségügyi hatásokat vizsgálva. Tehát a kérdés az, hogy hogyan tovább e, az állatokat e, nem lehet nem megfelelően kezelni. De a konkrét kérdésem az, hogy mi a legjobb megoldás, hogyan lehet a jó meg, egy, egyensúlyt megtalálni a különböző érdekek között. Köszönöm szépen, jó asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm a biztos úrnak, hogy eljött hozzánk, és köszönöm a nagyon részletes előadását. Két kérdésem lenne. Az első az antibiotikum használatával függ össze az állattartásban. Németország egy nagyon komplex monitoring rendszert működtet, tehát pontosan tudjuk, hogy hol, mikor, melyik állatot kezelték antibiotikummal. A kérdésem az, hogy a bizottság tervezi azt, hogy ki terjeszti ezt a monitoring rendszert egész Európára, és akkor létrejönne egy európai monitoring rendszer, akkor talán könnyebben tudnánk reagálni. A második kérdésem a GMO-kra vonatkozik. Ön is részt vett a tárgyalásokon, amit most szeretnék itt is megköszönni önnek nagyon jó lett a szabályozás az opt kapcsolatban, de azért még mindig vannak problémák az ökológiai mezőgazdaság és a génmódosított takarmányok kérdése. Itt az ellenőrzést tervezik el bevezetni, és mi a helyzet a címkézéssel, a jelöléssel, mi a bizottság álláspontja? Sebastian képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, biztos úr. Néhány kérdést szeretnék feltenni. Elsősorban az állat jóléti kérdések foglalkoztatnak a vágás különböző formáival kapcsolatban elég sok a kételj, a hagyományos, illetve speciális eh, vágási módszerekről, mi az ön véleménye. A másik fontos kérdés az állatok szállítása. Úgy gondolom, hogy egyre nő az, amennyi időt az állatok teherautókon töltenek, ezt 8 órában kellene kor, korlátozni. A Xinoda fastidioda Csilléből származik, és elsősorban olajfákat támadja meg, de a citrusféléket is. Kérdezem, hogy mi történik, és a bizottságnak mik a tervei a, ezzel, a, hiszen ez a baktérium terjedhet más növényekre is, és károsíthatja azokat. Hogyan kívánjuk megakadályozni azután azt, hogy az ilyen betegség tovább terjedjen. Dortman úr. Köszönöm, biztos úr. Én is a TTIP-pel kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést. Washingtonban jártam múlt héten a Környezetvédelmi Bizottsággal, és látszik, hogy az amerikaiak nem állnak készen arra, minket, európaiakat, mint Európai Uniót egy, egy közösségnek tekinteni, hanem ők a tagállamokban gondolkoznak. Így például Írországból engedélyeznék a szarvasmarha importot, aztán más országból más termékeket. Nos, az élelmiszer biztonság szintje nyilván magasabb az európai országokban. Most a Kaliforniából vagy Wisconsinből importálunk csak például almát, és az USA többi részéről nem, mert ott is megvan az, hogy néhány szövetségi államon magasabb a színvon, az élelmiszerbiztonság szintje. Hogyan tudnánk az élelmiszerbiztonság nagyon központi, nagyon fontos kérdését megfelelően szabályozni. Buda úr. Biztos úr, a, beszéltünk erről a baktériumról, ami az olajfákat megtámadta. Van-e stratégiája a kék nyelv kor ellen a bizottságnak, hiszen ez is egy olyan fertőző betegség, amelyet az, a központi európai területeken és a kelet-európai területeken megtalálunk. Az idén a stratégia folytatásában szerepel-e az, hogy az embargó is fennáll továbbra is az oroszok ellen? Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést szeretnék kérni. A biztosnál egy picit később jöttem. Nem tudtam mindent meghallgatni, miről beszélt, de meg szeretném ragadni a lehetőséget, hiszen jelentéstevője vagyok egy, egy jelentésnek itt a parlamentben, amely az élelmiszerbiztonság és a gyógyszerbiztonság kérdését illeti. Innen ered a kérdésem. A bizottság, az Európai Bizottság a 726-os rendelet módosítására tett javaslatot. E szerint az állatgyógyszereket megkülönböztetik majd, külön kezelik majd az ember gyógyszerektől. Nem gondolja el biztos úr, hogy ennek a megkülönböztetésnek negatív kihatása lesz a biztonságra, az egészségre, mi több negatív kihatással lehet ez az állat gyógyszerek biztonságára, melyek végső soron épp olyan óvatosan alkalmazandóak, mint az embergyógyszerek. Egy speciális ügynökséget kellene felállítani, mondja a bizottság, az állatgyógyszerek tekintetében. Kérdezem, hogy miért? Mi ennek az oka? Miért volna erre szükség? Persze a jogi normaszövegtervezet tartalmaz magyarázatot, de az ágazat nem érti, hogy miért volna szükség erre az ügynökségre. Kérem, magyarázza ezt meg. Végezetül pedig jelzem, hogy spanyol vagyok, ön beszéltek Szillelláról, ez nagyon nagy probléma számunkra, tehát valóban látni kell, hogy hogyan tudjuk véget vetni ennek a fertőzésnek. Ennek a fertőzésnek. Köszönöm, Péter Leich Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Andrukaitis biztos úrnak, hogy az antibiotikumok rezisztenciájának kérdésére koncentrált. Úgy gondolom, hogy itt még egy lépést kell tennünk. Meg kell ugyanis vizsgálnunk, szerintem, hogy mit tudunk nemzetközi szinten tenni. Mit tehetünk tehát annak érdekében, hogy ne csak Európa lépjen fel határozottan az antibiotikumok területén, hanem más országok, más térségek is. Tudjuk például, hogy Indiában, Kínában meglehetősen felelőtlenül bánnak az antibiotikumokkal. Hogyan látja ön, mint biztos, mit tehetünk annak érdekében, hogy nemzetközi szinten javítsuk a helyzetet? Ez volt az első kérdésem. Második kérdésem. Nagyon sok kezdeményezést alkalmaznak, sok munkát végeznek a kutatók, új antibiotikumokat keresve, mit tehet a bizottság, hogy segítse, koordinálja az ő munkájukat? Köszönöm szépen! Ezzel most a felszólalóknak mind szót adtunk. Köszönöm szépen, hogy kérdéseket intéztek a biztoshoz. Köszönöm azt is, hogy sikerült betartanunk az időt. Biztos úr, parancsoljon öné szó. Bocsánat, még valami. A Xylella baktériumról nyugodtan hosszabban is beszélhet. Köszönöm szépen. Először is el szeretném mondani, hogy ilyen rövid idő, idő alatt nem tudok minden kérdésre válaszolni. részt, részletes válaszokat érdemes adni, és persze mi találkozunk után, a DJ Sankó szakértője fog majd válaszolni Xillella kérdésre. Még részletesebben, mint én ezt megtehetem. De persze annyit szeretnék mondani, hogy a kérdéseket összegyűjtjük, és hogyha nem ellenzik, írásos formában válaszolnék minden kérdésre, hiszen nagyon fontos számomra, hogy a kérdéseket kontextusba helyezzem el, De röviden azért mégiscsak igyekszem megválaszolni ezeket a kérdéseket, és kezdjük már is az elején. Desz képviselő. Az antimikrobiális rezisztencia jelenségére kérdezett rám. Nos, hát orvos vagyok. Éppen ezért pontosan tudom, hogy milyen drámai kihatással van ez a rezisztencia. Ezzel kapcsolatban csak azt mondhatom, hogy mind a két területre koncentrálunk, mind az állat, mind az um, ember gyógyszerek területére koncentrálunk, hiszen átfogó stratégiai megközelítésre van szükség az antibiotikumok uh, felhasználása területén. Minden területen. A vertikum teljes egészében, államtól emberig. Mindenhol egységesen kell kezelni a gyógyszereket egységesen kell alkalmazni, őket meg kell akadályozni a visszaéléseket, és fontos, hogy mindkét oldalról, tehát az állatgyógyászat és az emberi egészségügy területéről is rendezkezünk adatokkal. Az antimikrobiális politikákat, szakpolitikákat pedig egyeztetni kell, hiszen a five years action plan against antimicrobial resistance Éppen most vagyunk azon, hogy az öt éves akciótervünket áttekintsük. Idén, február 26-án publikáltuk az áttekintést, és azt kell, hogy mondjam, hogy átfogó és egyben mindenre kiterjedő, mindkét területre kiterjedő megközelítésre van szükség. Tehát nem szabad, hogy megfeledkezzünk az állatgyógyászatról sem. Nem tudom elképzelni, hogy csak az állat vagy csak az ember gyógyszerekre koncentráljunk. Együttesen kell fellépni. Jó volna például, hogy minden, hogyha minden évben áttekintést kapnánk az Európai Unióban lévő egészségügyi, közegészségügyi és állategészségügyi helyzetről, és a beszámolónak része volna az antimikrobiális rezisztencia jelenségéről való beszámoló is. Így áttekinthetnénk, hogy mi a helyzet, hol tartunk, és milyen lépéseket tettünk a rezisztencia csökkentése érdekében. Persze az antibiotikumok alkalmazását nem csak hogy nyomon kell követni, hanem a módszerton megváltoztatására is szükség lehet. Meg kell akadályozni, hogy például preventív módon használják az antibiotikumot az, állatok, az állattartásban. És arra kell ösztönözni az állattartókat, hogy az új típusú medicinát, gyógyszereket használják, illetve magát a kutatást is olyan helyzetbe kell hozni, hogy ilyen új eszközöket dolgozzon ki, adjon a gazdálkodók kezében. Persze, az alámtartozó főigazgatósággal, um, és um, a tagállami állatorvos is, felelős főállatorvosokkal is egyeztetünk, hogy igazi betekintést adjunk a helyzetben. Például volt, aki Németországról beszélt, de én például Hollandiában jártam, láttam itt a jó gyakorlatokat, egységes adatbankkal rendelkeznek Hollandiában az antibiotok alkalmazásáról. Azt kell, hogy mondjam, hogy maguk a kórházak, most már az embergyógyászatról beszélek, a kórházak is készek és hajlandók részt venni az egyeztetésben biztosíthatom önöket, hogy keressük a megoldását annak, hogy hogyan lehet gyakorlati megoldást találni erre az aggasztó problémára, és hogyan lehet csökkenteni az antibiotikum felhasználását. Tovább megyek a témákban. Lássuk a következőt. Volt itt egy kérdés, melyet Wojciechowski képviselő tett fel. A vágóhidakra vonatkozó tanulmányról. Nos, a a különböző vallási hagyományok alapjáni vágások engedélyezettek az Európai Unióban, hiszen az alapjogi karta alapjogként beszél a vallás gyakorlás szabadságáról. De természetesen vannak általános állategészségügyi és az állat vonatkozó irányelvek, például az állat eh, jóléti stratégia, meg 2015-ben jár le, és <clears throat> itt a stratégia kelet keretén belül vizsgált, készítettünk egy tanulmányt arról, hogy hogyan lehet a fogyasztókat a legjobban tájékoztatni a vágásról eh, és a különböző lépésekről. kevés adat áll rendelkezésünkre a konfessionális vagy vallási ö, okból más, engedélyezett másfajta vágási technológiákról, de fontos, hogy itt is átláthatóvá tegyük a helyzetet. Garcia képviselő pedig a szélella megjelenésére kérdezett rá az Európai Unióban. Úgy gondolom, hogy a növény egészségügy és a növények védelmét szolgáló intézkedések jelentőséget nem szabad alábecsülni az Európai Unióban. A bizottság a proaktív megközelítés pártján van, és átmeneti intézkedéseket is engedélyezett. A tagállamok pedig a harmadik államokkal való tárgyalás az zöldséggyümölcs import tekintetében áttekinti a helyzetet, proaktívnak kell itt is lennünk, meg kell akadályoznunk, hogy hordozzák az Európai Unió területére a kórokozókat. Vannak persze tagállamok, amelyek nagyon is pártolják a zárt növény importálási rendszer bevezetését az Európai Unióban, más tagállamok azonban ezen rendszer nyitottnak való megtartása mellett kardoskodnak. Amíg nincs egységes rendszer, addig legalábbis a potenciális kockázati források importját kell betiltanunk. Már is tovább megyek a témák sorában. A klónozás kérdésére is többen rákérdeztek. Nos, elmondhatom, hogy a klónozott takarmányjal etetett állatok húsának címkézésem megfelel a közérdeknek, de hús címkézés kérdését 2013-ban a bizottság egyszer már megvizsgálta, és nem támogattam. Ugyanis a bizottság akkor úgy döntött, hogy az esetleges eh, rendelkezés végrehajtását, végrehajthatóságát meg kell vizsgálni, hatástanulmányt kell készíteni. A klónozott államok és a klónozott államok állatokból származó eh, élelmiszeripari termékek eh, címkézése egy külön kérdés, ezt is megvizsgálta a bizottság és a hagyományos tenyésztechnikák és a klónozási technika különbségének megjelenítése terítéken van. A származási címkézés egy olyan kérdés, melyre Tarabella képviselő kérdezett rá, és ennek komoly kihatása van. A jelenlegi gazdasági helyzetben a bizottság kötelezettsége az, hogy az evidence-based, tehát a, bizot, a bizonyítékon alapuló engedélyezési eljárást folytassam. A bizottság a kötelező hús összetevőkre vonatkozó címkézésre vonatkozó parlamenti kérvényt tudomásul vettem, de a tanulmányok azt mutatják, hogy nagyon nagy terhet ró ez a gazdasági szereplőkre. Ezért az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy tovább kell mérlegelni e helyzetet, és egy olyan megoldást kell találni, amely arányos, nem aránytalan, nem túl nagy terheket ró a gazdasági szereplőkre. Ebben a folyamatban vagyunk jelenleg. Szóljunk a antibiotikumok regisztrációjáról, illetve a jelenség a rezisztencia nyomon követéséről. Az antibiotikumok elleni rezisztenciát épp úgy nyomon kell követni, mint a patogének terjedését, és proaktív módon kell fellépnünk jobb eh, állategészségügyi feltételeket kell biztosítani, mint egy megelőzve így, hogy antibiotikumokat kelljen az állattartóknak alkalmazniuk. Ez azonban az antibiotikumok elleni rezisztenciájának jelensége elleni harcnak csupán csak egy eleme, a farmakovigilencia, egy további ilyen elem, a bizottság javaslata körvonalazza a jobb stratégia sarokpontjait, és ezt akarjuk végrehajtani. Önök közül többen felvetették, hogy nemzetközi szinten volna szükség az antimikrobiális politikák koordinálására. Abszolút egyetértek ezzel. Hát nem a mikrobák sem tartják be az országhatárokat, így a rezisztencia sem, ezért érdemes volna WHO szintjén egyeztetni a fellépést, valamint az állategészségügyi világszervezet szintjén, és minden hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, meg joghatósággal rendelkező nemzetközi fórumon. Kína Argentina, Brazília, az USA fontos tárgyalópartnereink, fel kell hívnunk a tárgyalásaink során, ezen országokkal való tárgyalásaink során ezen jelenségre a figyelmet, és nem szabad, hogy nagyon magas szintű élelmiszer biztonsági normáinkat veszélyeztessük. A WHO szintjén egy nagy konferenciát terveznek most, amelyen éppen az anti, antimikrobiális rezisztencia kérdését fogják megvitatni. Biztosíthatom önöket, hogy szorosan nyomon követjük a konferencia munkáját, és nem maradunk le a nemzetközi tárgyalásokról. Figyeljük, merre haladnak azok. Ez már is a következő kérdésre visz tovább engem, kérdéscsoportra, csoportra ezek a kérdések a TTIP tárgyalásokra vonatkoztak eh, arra, hogy mit érhetünk el. Nos, Jelzem, nem a normákról folyik a tárgyalás. A normákról nem nyitunk tárgyalást. Az élelmiszer biztonsági normák nem képezik a tárgyalás témáját. Számunkra alapvető jelentőségű, hogy az USA-nak az Európai Uniót egységként kell elfogadnia. Meg kell akadályozni, hogy egy különböző országokkal más-más normákba állapodjon meg. Azaz tehát, hogy a kereskedelmi tárgyalásokban más-más szintű normák érvényesüljenek az egyik és a másik tagállamra vonatkozóan. Nem, egységes piac vagyunk, egységesen kell fellépnünk, ez a TTIP tárgyalások célja, súlya és jelentősége. Az állat és, növényeg, és növényegészségügyi normák, és igaz ez külön a növényegészségügyi normákra is, maga szintje nem képezheti vita tárgyát, és világos üzenetet kell megfogalmaznunk az USA irányába, hogy az Európai Unió egyrészt egységes, másrészt a normák olyan sarokköveit jelentik a tárgyalásnak, melyek nem mozdíthatók ki, melyek megalapozzák a tárgyalásokat. A szaporító anyagokra is rákérdeztek. Valóban a bizottság februárban, 2015 februárjában a szaporító anyagokra vonatkozó javaslatát visszavontam. Az értékelés, melyet 2007-2008-ban hajtottak végre, vezetett ide, ám egy-két civil szervezet a jogszabály tervezett merevsége kapcsán hangoztatta aggájait. Én az elmúlt hónapokban találkoztam a civil szervezetek, az NGO-k képviselőivel, akik egy új megközelítésről való tárgyalásban vettek részt a szaporító anyagok tekintetében. Voltak éppen két opció áll előttünk. Az egyik lehetőség az, hogy a korábbi bizottsági javaslatokat megújítva fogadjunk el egy jogszabályt, lehetővé téve persze azt is, hogy az értékelés folyamatosan működhessen. Egy részleges hatástanulmányt kell, rész, kell összeállítanunk, és egy új koncepciót is ki kell fejlesztenünk, és természetesen az új koncepció alkalmazása fogja lehetővé tenni azt, hogy új hatástanulmányokat készítsünk. De időre van szükségünk, hogy lezárjuk ezt a folyamatot. Grifocid témakör következik. Ugye volt egy rák kancerogén, anyagok, kancerogén anyagokkal kapcsolatos tanulmány, a humán medicinában és az állatgyógyászati termékekben a grifoszidokat bizonyos génmanipulált gabonaféléknél alkalmazzák, jelen pillanatban értékelik a hatásukat, Ez a folyamat le fog zárulni néhány éven belül és mielőtt egy PIR jelentés készülne, mindig egyeztetés történik az érintett felekkel, de augusztus, 2015. augusztusáig ez a folyamat lezárul, és Németország már arra a következtetésre jutott átfogó adatok elemzése nyomán, hogy a rákkeltő hatást nem lehet bizonyítani, De jövőre a jelenlegi szabályokat felül fogjuk vizsgálni. Ami a nikotinolagat illeti, ezzel kapcsolatban nincsen hatástanulmány, és nem is tervezünk. Az EFSA az adatgyűjtés fázisában van, és az a jelenlegi intézkedések hatályban maradnak következő lépésekről az adatok ismeretében döntünk. Ami pedig az állatjóléti kérdéseket illeti, és az antimikrobiális rezisztenciát, nos, egyes tagállami szintű ütközések kapcsán elmondhatom, hogy Hollandiába látogattam el az antibiotikumok használatának a csökkentési célzó intézkedéseket tanulmányoztuk helyi szinten is. Itt nagyon fontos követedő példákat találtunk. készen állok arra, hogy az önök kérdéseit írásban is megválaszoljam, hiszen ez a kötelességünk. Köszönöm szépen elnézés, biztos úr. Nagyon kevés az időnk. De tűpontos válaszokat kaptunk. Természetesen az írásos válaszoknak is nagyon fogunk örülni, hogyha erre lehetőség nyílik, hogy még pontosítsuk a képet. Természetesen mindig rengeteg kérdés van a biztos úr felé. Általánosságban ez a helyzet a biztosokkal, és köszönjük, hogy a biztos úr ennyire nyitottan viseltetik a parlament irányába. szeretném elmondani, hogy ugye itt nagyon sok téma nagyon aktuális, a különböző fenyegető tényezők tekintetében is, délen és keleten is felütötte a fejét egy-egy ilyen vektor, ezzel kapcsolatban folynak a tárgyalások, vagyis nagyon fontos témákat kell megbeszélnünk, és azt gondoljuk biztos úr, hogy folytatni fogjuk a párbeszédet. Nos, azt hiszem, hogy ezzel le tudjuk zárni ezt a pontot. Még egyszer köszönöm mindenkinek a felszólalásokat. Talán egy rövid szünetet beiktathatnánk. Köszönöm. Przechodzimy do punktu piątego. Wystąpienie komisji w sprawie... Ötös napi rendi pont következik. Elnézést mondja az elnök. Nagyhel asszony kért szót, Nagyhel asszony kap szót. Egy perces technikai szünet volt, de már, de már lejárt. Nagyhó asszony következik. Nos, szeretnék egy kéréssel élni, először is Köztinger asszony felé, az Európai Erdészeti Stratégia kapcsán előadó a kolléganő, én vagyok ennek a kérdésnek az árnyék előadó, és nagyon sok módosító érkezett az Európai Erdészeti Stratégia jelentéshez, és még nagyon fontos, hogy szavazzunk, ezért úgy gondoljuk, hogy még több időre szükségünk van. Köztinger asszony nevében is beszélek, az a kérésünk, hogy a csütörtöki szavazást halasszuk el, már most is nagy késedelemben vagyunk, de ez az apró módosítás nagyon nagy segítségünkre lehetne, és gondolom, hogy nem vagyok egyedül ezzel a kérésemmel. Más is örülne ennek a halasztásnak. Nos, képviselőasszony, ez nem csak az én döntésemen múlik. Itt egy eljárás technikai kérdésről van szó. A kérdésem a következő. Van-e olyan képviselőtársam, aki támogatja ezt a kérést? Ha igen, akkor legalább ketten szólaljanak föl ez ügyben. Kettő, egy, kettő, akkor ezzel megvan. Már négyen támogatják ezt a kérést. Mi a helyzet önökkel? Mi a helyzet a koordinátorokkal? Köszinger asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit csodálkozom azon, hogy Nagyhel asszony még nem végezte el ezt a munkát. Talán visszapillantok. Már 2013. szeptemberében összeállt az erdészeti stratégia. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament már az előző jogalkotási ciklusban is lehetőséget kaphatott volna ennek az anyagnak az összeállítására. Ez nem sikerült. Tavaly kezdtük el a munkát, 460 módosítóról szavaztunk, Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy itt egy saját kezdeményezésű jelentésről van szó, tehát nem jogszabály javaslatról. Az árnyék előadóasszonyt mindig bevontuk, természetesen nem volt lehetősége összességében mindig részt venni, de összességében 29 kompromisszumos megoldásunk született, és mivel ez egy saját kezdeményezésű beadvány volt, ez nagy teljesítmény, vagyis azt javaslom, hogy holnap legyen szavazás, Múlt hét péntekig volt a határidője a módosítók beadásának, a szocialisták 20 módosítóval éltek. Azt hiszem, hogy mindent megpróbáltunk figyelembe venni Aliene részéről is. Demokráciában nem lehetséges az, hogy mindig mindent figyelembe vegyünk, de nagyon fontos, hogy ez egy olvasható, érthető anyag, nem hiszem, hogy a parlamenti álláspontot nagyban módosítaná a késleltetés, ezért mindenkit nyomatékosan felkérek arra, hogy vegyen részt holnap a szavazáson, mert most is nagyon sok időt elvesztegettünk, és itt eh, szerintem a titkárság munkáját is figyelembe kell vennünk. Nagyon nagy presszió alatt állt a titkárság, és mégis kiváló munkát végzett. Még egyszer, ez egy saját kezdeményezésű jelentés, nem lesz minden egyes vonalából, betűjéből jogszabály. Egyszerűen holnap szavazzunk erről, és eh, továbbítsuk ezt Strasbourgba plenárisra, hogy az erdészeti stratégiából végről végre szavazhassunk. Köszönöm. Nos, ezzel kapcsolatban nem szeretném megnyitni a vitát, de Müller asszony, röviden. Köszönöm szépen, köszönöm Köztinger asszonynak is ezt a kiváló munkát, a jelentés, mint olyan kiváló volt, nagyon kiegyensúlyozott ez a szöveg, és azt hiszem, hogy most az utóbbi hetekben is nagyon intenzíven dolgoztunk azon, hogy megszülessen a jó kompromisszum, többször találkoztunk, a módosító indítványokat is intenzíven feldolgoztuk, és azt hiszem, hogy ez a jelen pillanatban előttünk lévő szöveg átfogó, kiegyensúlyozott, megfelelő, jelentő, színvonalú anyag. Ezt most ne vonjuk vissza, javaslom, ne vonuljunk vissza ebből, holnap szavazzunk erről. Azt hiszem, hogy nagyon sok kompromisszumot sikerült figyelembe vennünk, néhány területen nagyon keserű pirulákat is le kellett nyernünk. Szerintem holnap szavazzunk erről végre. Hölgyeim és uraim, nos, holnap az ülésünk azzal az eszmecserével kezdődik, ahová Hogán biztos úr is meghívást kapott, mindannyian ö, részt veszünk ezen, és Hogán biztos úr el, a folytatott eszmecsere előtt erről még szavazhatunk, hiszen holnap mindenki eljön erre. Köztinger asszony, még egy eljárásbeli kérdésem lenne most, Egyszerűen bármikor lehet jelentkezni egy ülés során, és azt mondani, hogy valamiről, valamit halasszunk el, erre most már lehetőség van, hiszen ebben már megállapodtunk ebben az időpontban. Volt már ezzel kapcsolatban beadvány, volt erre reakció, és nem tudom, hogy erről miért kellene még egyszer szavazunk. Szavazunk arról, hogy szavazunk? Hiszen mindent határidőn belül elvégeztünk és Katya fantasztikusan jó munkát végzett. Nem hiszem, hogy itt most a szavazási listában bármi változna csütörtökig. Nem vagyok hajlandó ilyenfajta furcsa demokrácia interpretációkra reagálni. Azt hiszem, hogy mi nagyon jó munkát végeztünk, minden készen áll, egyszerűen szavazzunk erről, nem kell erről is szavazni. Köszönöm szépen. Talán még a titkárság is ehhez hozzászólhat röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék válaszolni Köszinger asszony válaszára. Igen, a 90 90-es cikk 4-es bekezdése lehetővé teszi a szavazást, megelőző szavazást egy kiegészítő eljárás keretében. Három képviselő is támogatta az eredeti kérelmet, de mivel nincs konszenzus, az egyetlen tennivalónk az, hogy valóban szavazunk arról, hogy elhalasszuk-e a szavazás vagy sem. Amit az elnök úr mondott, holnap reggel kilenckor valóban szavazzunk erről, szavazzunk arról, hogy szavazunk-e délután háromkor vagy sem. Nos, Najhel asszony még egyszer jelentkezett, nem szeretne jelentkezni, akkor ezzel azt hiszem, hogy világos mindenkinek az eljárás. Köszönöm mindenkinek. Meghallgattuk az egyes véleményeket, pro és kontra. Ezzel rá is térhetünk az ötös napi rendi pontra, bizottság, magyarázata, a Xylella fastidiosa baktérium témájában. A bizottságnak adom meg a szót de mindenkit arra kérek, hogy röviden, rövidre fogja a szót, nagyon sok információról beszéltünk már korábban, a biztos úr is nagyon sok mindent elmondott már korábban, ezért arra ösztönzök mindenkit, hogy fogja rövidre. Először is a bizottságnak adom meg a szót. Nos, valóban ez a betegség a figyelmünk középpontjában áll, és néhány képpel is tudtuk illusztrálni azt, hogy milyen károkkal járhat ez a betegség. Első alkalommal Európában ez a betegség első alkalommal ütite, ütötte fel a fejét betegség Olaszországban elsősorban. 2000 13. októberében jelezte Olaszország, hogy ez a betegség megjelent a területén. Ez volt az első Európai Unió területén észlelt eset. 2013. februárjában már sürgősségi intézkedéseket fogalmatosítottunk Európai Unió szinten. Ezeket az intézkedéseket finomítottuk 2014. júliusában a beadványok nyomán nagyon szigorú követelményeket támasztottuk az Európai Uniós mozgatás tekintetében, illetve az import tekintetében, és valamennyi betegséget hordozó növényt kivágattunk, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság anyagaiból is ez derül ki. Azóta két auditot folytattunk le a bizottság részéről, az állatorvosi hatóságokkal karöltve. Az első 2014 elején volt, a második 2014 októberében, de sajnálatos módon az ennek a, az auditnak az volt az eredménye, hogy sokat romlott a helyzet 2014 februárja óta. Az intézkedéseink arra is irányulnak, hogy megerősítést kapjon az a tény, hogy a hatóságok megfelelően járnak el. Nagyon korlátozott számú fertőzött olajfát kellett eltávolítani a megfelelő területekről. Sajnálatos módon Olaszország időközben észlelt egy újabb kitörést egy másik területen, és a jogszabályok alapján Olaszország megtette a szükséges intézkedéseket. Brindízi tartományról van szó. Ez azt jelenti, hogy az eredetileg fertőzött területen már túlterjedt ez a megbetegedés. 2013-ban az Európai Élelmiszerbiztonsági Határozat összeállított egy hatástanulmányt potenciális hordozó növényekről, de most már beletartoznak a citrusfélék is, illetve a szőlőtők, Itt körülbelül 200 fajról van szó ebben a hatástanulmányi listában, és ezek a fajoknak a száma most már sokkal több, mint az eredeti anyagban, ahol csak 9 fajról beszéltünk. Az Európai Unióban a szőlőtőkéken, illetve a citrusféléken még nem találtuk meg ezt a baktériumot, de a spektrum továbbra is releváns. Folyamatosan nő a növények és a növényfajták száma, ahogyan a kutatások előre haladnak. És tudomásul vettük azt a tényt, hogy Olaszországban számos intézkedés foganatosítottak időközben, nagyon komoly finanszírozása is került ennek a problémának a megoldása, de hogyha megnézzük az eredményeket, és a ter- betegség terjedését, akkor megkérdőjelezhető ezeknek az intézkedéseknek a hatékonysága és a preventív érdemi hatása. Az olasz hatóságokkal karöltve próbáljuk megtalálni a megoldást. Az utóbbi négy hét során három találkozóra is sor került az olasz hatóságok képviselőivel e tekintetben az új eredmények alapján, az új EFSA vélemény alapján jelen pillanatban felülvizsgáljuk az intézkedéseinket, a sürgősségi intézkedéseinket. Biztosíthatom önöket arról, hogy a potenciális hordozó növények listája, amely az EFSA vélemény alapján már egyre hosszabbá válik, ezt a, ez a lista olyan fajokat is lefed, illetve le fog fedni, amelyeket valóban potenciális hordozónak tekinthetünk, illetve szigorítjuk a fertőzött területen kívüli szállítási folyamatokat és a harmadik országokból történő importokat is, és ezt óriási elővigyázattal tesszük. Illetve tájékoztatásról szeretném még elmondani, hogy technikai jellegű egyeztetéseket is folytatunk e hét végéig különböző tagállamokkal, és ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye függvényében, illetve a bizottságon belüli egyeztetések függvényében további szigorításokat is kilátásba helyezhetünk áprilisban az állandó bizottságban. Számos kérdést intéztek hozzánk a bizottságban, amelyekre nem tudtunk még választ adni. Az egyik a kutatással kapcsolatos kérdés volt. Nos, a mezőgazdasági és kutatási biztostól azt kérik, hogy a prioritás listának a tetejére tegye ezt a kérdést, vagyis elsődleges prioritásként kezelje a Xilala fasztidiózát. Ez még folyamatban van, ez a prioritás megállapítás, ami pedig a kártérítést, a kompenzációt illeti. A jelenlegi jogszabályaink jelen pillanatban nem teszik lehetővé, hogy növény egészségügyi területen a gazdákat kompenzáljuk, ártalanítsuk, azon túlmenően, ami a fák kivágása költségeit jelenteni. Ezen túlmenően nem tudunk kompenzálni, nincs ilyen rendszerünk hosszú távú veszteségek kompenzálására a mezőgazdászok esetében. Ezt előre bocsájtva szeretném elmondani, hogy szívesen válaszolok további kérdésekre is. Köszönöm. Dziękuję. pewne pytania będą. Mamy... Köszönöm szépen. Biztos vagyok abban, hogy lesznek kérdések. Már heten szerepelnek a listámon. Kérek mindenkit arra, hogy ha lehet, röviden szóljanak. Ferenc Gárcia asszony először. Köszönöm, elnök úr. 2012 óta itt van velünk ez a kérdés. Egyre súlyosabb, egyre indokoltabb a fellépés. Jártam Kordovában, mezőgazdasági szervezetek hívtak meg. Most értem vissza éppen Kordobában, és beszámolatok arról, hogy nagyon komoly agályokkal találkoztam, minden gazda részéről, akikkel ott találkoztam, nagyon félnek attól, hogy ez a baktérium, amely már egyre inkább elterjedt, él Olaszországban, Spanyolországban is komoly gondokat fog okozni. 2015-öt írunk, és még mindig nagyon kevés konkrét intézkedés történt. Persze mondhatnánk azt is, hogy elég indokunk van a fellépésre, de akkor miért nem történik semmi? Az Olaszországban tervezett intézkedések nem lesznek kielégítők. Ezért azt mondanám a bizottságnak, hogy emlékezzen arra, hogy 2007-ben Rengeteg növényt importáltak olyan országokból, ahol már tudottan jelen volt akkor ez a baktérium. Tehát megvannak ezek a listák, és hogy melyik országból lehessen importálni, ez, ez, ezt lehet szabályozni. Ezt az állatejészésben is megtettük, ezzel meg lehet akadályozni, hogy a Xylella fastidioda eh, elterjedjen. Hát mit tehetünk ma annak érdekében, hogy megakadályozzuk azt, hogy az egész földközi tengeri medencében, vagy akár az egész Európai Unióban elterjedjen ez a baktérium? Köszönöm szépen, elnök úr. Andi úr kapott szót. Nos, már sokat szóra kell feltennünk azt a kérdést egészségügyi problémákkal kapcsolatban, hogy megfelelő-e az ellenőrzés, megfelelőek az óvintézkedések az EU-ban. Az előző jogalkotási ciklusban is beszéltünk már erről a problémáról, és voltak eszmecserék, ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és megállapítottuk, hogy nincs megfelelő ellenőrzésre vonatkozó stratégia, nem tudjuk megfelelően megvédeni az EU területét harmadik országból származó károkozókkal szemben. A bizottság pedig nem terjesztett elő semmit, semmilyen jogalkotási javaslatot, amivel módosítani lehetne a jelenlegi rendszert. A viták során is elhangzott, hogy új stratégiára, elsősorban a megelőzésre koncentráló stratégiára lenne szükség, azután a kockázat kezelési rendszerünket is javítani kellene. Figyelembe kell venni nemzetközi egyezményeket, a WTO keretein belül folyó megállapodásokat. És a bizottság igazából nem kívánja alapvetően megváltoztatni az eddigi munkát, az eddigi stratégiát. Hát akkor a kérdés úgy kell feltenni, hogy a, mit kíván tenni azért a bizottság a Xilala Faciliodával kapcsolatban. Ugye most már látjuk azt, hogy milyen következményekkel jár ennek a baktériumnak az elszaporodása, az olajbogyó termelésben milyen súlyos károkat okozott és hogy például ammónium foszfát alkalmazása esetleg segíthetne, de ez nem engedélyezett. Következő hozzászóló. Mindenek előtt szeretném megköszönni a bizottság képviselőjének a részletes hozzászólást. Az én választókörzetem is érintett nem olajfák kapcsán, hanem inkább a szőlőben és a citrusfélékben ütötte fel a fejét ez a baktérium. Elég sok még a kétely Korzikán is jelen van, szerencsére ott ugye szigetről van szó, de a kérdés az, hogy milyen gyorsan tud reagálni a bizottság, hogyha megjelenik egy ilyen betegség, hiszen ilyenkor a gyorsaság, a tempó számít, nem lehet sokáig vacakolni, habozni. Létezik valamilyen terv legalább a fejekben? Köszönöm szépen, elnök úr! Aguilera Garcia asszony. Az előbb a kolléganőm elmondta, hogy Kordobából tért vissza, én Andalúziában jártam. És Andalúzia is egy olyan régió, amelyet az olajfák jelenléte jellemez a legjobban. Minden faluban nagyon fontos szerepet játszik az olajbogyó, az ol olajfa, és ezért nagyon-nagyon komolyan kell aggódnunk, mert nincs igazából semmilyen komolyan vehető ellenőrzési mechanizmus és aggódunk, hogy az én régiómban, vagy más európai régiókban is majd egyre inkább terjed, vagy felüti a fejét ez a betegség, az is azt jelzi, hogy nem elég az, amit a bizottság tett. Szeretném a következőt megtudni. Milyen intézkedéseket tervez megtenni a bizottság, vagy mit tett eddig? Ugyanis az a tény, hogy felbukkant ez a baktérium, ez a Rotterdamon keresztül érkező szállítmányokkal hozható összefüggésbe, tehát így hurcolták be ezt a baktériumot. Lehet ezt valahogy jobban ellenőrizni? Talán mondjuk konkrét kikötőkben kellene az ellenőrzéseket végezni, ahol potenciálisan is olyan sok növényt, növényi anyagot szállítanak be az EU-ba. És ennek milyen következményei lennének Hollandiára nézve, hogyha mondjuk a Rotterdami kikötőt komolyabban ellenőriznék? Köszönöm, Kaputó úr. Köszönöm szépen. A Xylella fastidiosa teljes területeket pusztít el Olaszországban, főleg Puglia régióban. Nagy figyelemmel követtem a bizottság bemutatóját, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagy koordinációra van szükség a tagállamok között. Hiszen az Oroszország és a bizottság által megragadott kezdeményezések még nem kellően koordináltak. Erről szólt egyébként a biztos is. Úgy gondolom tehát, hogy az ellenőrzést fel kell gyorsítani, és ez alapján kell megfelelő döntést hozni a bizottságnak. Többször elmondtam már, hogy a veszély abban rejlik, hogy Dél-Európa fontos régióiban egész egyszerűen elhal a mezőgazdaság, tehát azonnali döntést kell hozni, máskülönben nem tudunk fellépni a betegség terjedése ellen. Hosszú távú intézkedésekre van szükség, amelyek hatásosak. Köszönöm. Tanyi Popsu. Grazie, Presidente. De. Köszönöm szépen. Én éppen Puljából, Szalentóból jövök. És nagyon fontos, hogy tisztázni kell, hogy az oliva ültetvényeket nem csak az egyszerű szillellat támadta meg, <clears throat> hanem a gyors elhalás, a gyors kiszáradás és elhalás veszélyezteti. 13 millió euró veszély kerül itt veszélyben, és komoly és határozott intézkedéseket kell hozni. Egyrészt május 3, május, pedig június 3 a két határidő, ameddig a megfelelő növényvédő eszközöket, e, elemeket fel kell hordani, de megfelelő vegyi korlátozásra is szükség van, de látni kell, hogy 50-szer 15 kilométeres ter- területre terjed ki ez a betegség, és a Növényegészségügyi Állandó Bizottság 26-án és 27-én fog ülésezni. Fontos, hogy napirendre vegye ezt a kérdést. Még egyszer mondom, hogy ez nem csak a xylella fastidióza okozza ezt a betegséget, hanem összetett a betegségek oka. Éppen ezért azt kérjük, hogy a világos mintavétel alapján és a szalentói februári bizottsági látogatás alapján azonnal hozzanak intézkedéseket. A SANG, DG SANKO és az EFSA hozzon döntést, hiszen drámai kihatással lesz mindez. Kérem tehát, hogy vizsgálják meg a helyzetet. Gombák és um, rovarok is um, megtámadták az oliva ültetvényeket, és nem csak pulja van veszélyben. Meg kell értenünk. Látni kell, hogy maga a regionális igazgatás is um, vizsgálatot folytat. A tudományos felismerésekre nem lehet fittyet hányni, és látni kell, hogy hasonló helyzet, mint amikor mondjuk fellépünk az emberek esetében a tüdőgyulladás ellen, de az édzet hagyjuk, az édzel nem törődünk. Komplexek a betegségek, és komplex választ kell adni. Meg kell értenünk, hogy a helyzet nagyon súlyos, és az olasz állam nem tesz kellőképpen tudományosan megalapozott és konkrét ellenlépéseket. Nemzetközi tanulmányokra van szükség, amelyek körvonalazzák a feladatokat, és biztosítanunk kell, hogy a gazdálkodók nem kerülnek veszélybe. Rozumiemy Pani sytuację, dlatego przedłużyliśmy Pani wystąpienie. Jeśli... Természetesen megértjük az ön helyzetét, ezért is adtam önnek több időt. Talán a bizottsággal is egyeztethet még a továbbiakban. Fernand képviselő. Ferran képviselő. Nos, amiről most beszélünk, ez több ezer hektár területet érint Olaszországban. Ez újra és újra rámutat arra, hogy katasztrofális következményekkel jár az, hogy minden szabadon mozog, minden szabadon lehet szállítani Európában. Jön egy kávét, mondjuk importálnak Kosztarikából, és azután láttuk, hogy ez milyen következményekkel járt és Kaliforniáig vezethető vissza, onnan kerültek be sokszor a különböző, került be ez a baktérium, Európába több növényen keresztül. Ezért gondoskodni kell arról, hogy ne lehessen szabad importálni fertőzött területekről növényeket, növényi részeket, fiatal olaj, fa, csemetéket sem, és semmiképpen nem az Európai Unión kívülről. Tarabella úr. Nos, kollégák hozzászólásait meghallgatva, ugye én is azokhoz csatlakozom, akik azt mondták, hogy szigorúbb tudományos megalapozottságra lenne szükség, hiszen sokszor nagyon régi olajfa ültetvényekről beszélünk Olaszországban, és Kosztalikából hurcolták be e, többek szerint. E, nos, e, akkor mondjuk azt, hogy állítsuk le az importot ezekből a fertőzött érintett régiókból. Több kollega tudományos bizonyítékokat követelt. Természetesen az Európai Uniónak koordinálni kell a tagállamokkal. És elnök úr, talán jó lenne ilyen válsághelyzetekre kialakítani valami mechanizmust, mint amilyen a RAPEX, a fogyasztó védelem területén. Hogyha valamilyen probléma jelentkezik, akkor azon a riasztásnak a rendszerben, hiszen itt a gyorsaság számít a legjobban. És végezetül eh, Andrió eh, kollega ammónium foszfátot említette. Nos, lehet, hogy néhány különleges esetben eh, még a tiltott termékek így az ammonium szulfáttal való kezelést is meg lehetne, meg kellene engedni, és mindenképpen gyors intézkedéseket várunk a bizottságtól. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez is egy jó példa, egy újabb példa arra, hogy le kell mondani a következtetéseket um, a vitáinkból, és um, ennek alapján kell elvégezni a jogalkotási munkát. Most a bizottság képviselőjének, uh, Flue úrnak uh, szeretném megadni a szót, parancsoljon. Röviden, ha lehet. Köszönöm, elnök úr. Különböző véleményeket hallottunk. Volt, aki ezt kérte, hogy írásban reagáljunk, valaki ezt kérte, hogy minden rendelkezésre álló tudományos információt vegyünk figyelembe. Ez utóbbival kezdeném. Jelenleg abból indulunk ki, hogy megkeresünk olyan szervezeteket, amelyek új tudományos információval rendelkeznek, legalábbis ezt állítják, és például azt mondják, hogy nem xilala fastidioda a kórokozó, hanem gombák. Nos, Számos konzultációt folytattunk le, kockázat végző intézményekkel, mint például az élelmiszerbiztonsági ügynökséggel keressük az új bizonyítékokat, és az EFSA-tól azt várjuk, hogy egy világos nyilatkozatot tegyen, erősítse meg, vagy pedig utasítsa vissza, hogy a jelenlegi feltételezésünk helyesek-e, vagy sem erre mindenképpen szükség van, mielőtt végleges intézkedéseket hozunk. Azután kértek tőlünk valami világos ütemtervet, határidőket. Most korábban is elmondtam, hogy a tagállamokkal ezen a hétvégén a szabályzóbizottságban lesz egy egyeztetés, egy vita, és ennek az alapján, illetve az azt követő bizottság és az olasz hatóságok közötti bilaterális egyeztetések után arra számítunk, hogy április végére fogadunk elő intézkedéseket. Hát, több felvetés eh, arról, hogy a jövőben milyen intézkedések meghozatalát tervezzük. Nos, a bevezetőmben is elmondtam, hogy szeretnénk tovább szigorítani az intézkedéseket. Mindenek előtt jelentős mértékben megnöveljük azt a területet, amelyen eh, a eh, növényegészségügyi intézkedéseket eh, érvényesíteni kell, jelenleg csak Apulia tartományra vonatkozik ez, de ki fogjuk terjeszteni ezt a területet más régiókra is. Először és ugye elhangzott, kijavítanám, hogy a bizottság, a biztos úr nem azt mondta, hogy nem lehet kiérteni ezt a betegséget, hanem azt mondta, hogy most már ebben a stádiumban nem lehet teljesen kiérteni, de meg kell akadályozni azt, hogy átterjedjen Olaszország más régiójára, vagy egyáltalán a földközi tengeri térségben, vagy más tagállamokra átterjedjen a betegség. Az intézkedések része például egy nagyobb pufferzónákat létesítsünk, ahonnan a fertőzött növényeket el kell távolítani, azután a szomszédos területeket is elég nagy sában határozzuk meg pufferzónaként ahonnan tehát el kell szá, tá, távolítani, ki kell írtani ezeket a fertőzött növényeket. Olaszország helyben kell majd, hogy ezeket az intézkedéseket meghozza. Többen említették, hogy szigorúbb rendszerre lenne szükség harmadik országokbeli importokkal kapcsolatban. Emlékeztetnék arra, hogy jelenleg folynak a tárgyalások a növényegészségügyi rendszer felülvizsgálatával kapcsolatban, és az Európai Parlament 2014 áprilisában szavazott arról, hogy a jelenlegi, ez egy nyitott rendszert működtessünk. Néhány tagállam azt kérte, hogy inkább egy zártabb, korlátozóbb rendszert, rendszert alakítsunk ki harmadik országokkal kapcsolatban. Ezek a viták még folynak. És az már látszik, hogy a tagállamok jelenleg meg egy eh, kiegyensúlyozott megoldást eh, keresnek, eh, növényegészségügyi bizonyítvány, illetve a legkockázatosabb növényekkel kapcsolatban adott esetben import korlátozások bevezetését is fontolgatják. Elhangzott a Rotterdami kikötő, hogy oda érkezett be a fertőzött szállítmány, és ez nem bizonyított, hogy Rotterdamon keresztül került be a kórokozó az ottan életékes hatóságok az ellenőrzések során találtak Xylella fastidioidával szennyezett, fertőzött növényt. Ez, ez bizonyított, tehát ebben az esetben ez az ellenőrző rendszer végül is jól működött. Azt hiszem, hogy a legtöbb, vagy talán remélem, talán az összes feltett kérdésre sikerült válaszolnom. Köszönöm szépen. Bové úr kért szót. Elnézést kérek. Sajnálatos mondom, csak most uh, tudtam erre reagálni. Ugye novemberben adtam egy beadványt, és írásban kaptam is választ a bizottságtól ebben a kérdésben, de most már nagyon komolyan súlyosbodott a helyzet. A vetőmag és a palánták szintjén is Franciaországban nagy területeken találtunk már fertőzött fákat bizonyos területeken, és ezért valóban komolyan problémával állunk szemben. A kérdés az, hogy milyen drasztikus intézkedéseket lehetne hozni az Európai Unióban. Itt nem arról van szó, hogy kezelgetjük ezt a kérdést, hanem hatékonyan érdemben kell fellépni, sokkal messzebbre kell mennünk, mint eddig. Ausztrália példáját említeném, ők egyszerűen betiltották valamennyi növény behozatalát a szigetükre. Egyszerűen a bizottságnak is ezt kellene foganatosítania, tiltsuk meg a növények behozatát, mert különben a katasztrófára kerül sor. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz, bonyolult a helyzet, különösen néhány régióban és néhány fa, fajtával kapcsolatban. Meg kell vizsgálni még a helyzetet, talán várni kell még újabb információkra a bizottság részéről, mert most nem tudjuk, nem tudhatjuk teljes biztonsággal megmondani, hogy mennyi, mekkora területre terjedt már el a betegsége meg kell még vizsgálni azt is, hogy egyáltalán hogyan, honnan származik -e a fertőzés, hogy került be Európába. Hát ezeket a kérdéseket még e, tovább kell vizsgálni. Örülök, hogy most újra elővettük ezt a témát, ezt már többször megtettük, és a évben is vissza fogunk térni rá, mert elég nagy veszélyről van szó. De most zárjuk le ezt a pontot, és rátérünk a hatodik pontra, állatgyógyászati szerek és ezt együtt tárgyaljuk meg az ezt követő a hetedik napi rendi ponttal és Ezzel a ponttal kapcsolatban a bizottságot André Rizs úr képviseli, aki az előző ülésünkön már bevezette ezt a napirendi pontot. Most az eszmecserét, a vitát folytatjuk le. Az NV a túlság, nekünk csak egy véleményt kell készítenünk erről a kérdésről. Hát eh, igazgató úr, önt már meghallgattuk az előző ülésen, ezért most azt javaslom, hogy először hallgassuk meg a kérdéseket, a felvetéseket a képviselők részéről, és a képviselők hozzászólása után majd azoknak adom meg a szót, akit magát a véleményt fogják elkészíteni. Tehát kérdéseket kérem tegyenek fel, tisztelt képviselőtársaim, és Paulsen azt kérdezem, hogy most szeretne szólni, vagy a képviselők után. Paulsen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem röviden összefoglalni a helyzetet. Teljesen világos, hogy az Európai Parlament 2011-ben fogadott el egy határozatot, egy állásfoglalást, amelyben világosá tettük, hogy az állatgyógyszerek és főleg az antibiotikumok hatásosságát, hatékonyságát meg kell őrizni, illetve szüksége van arra, hogy új állatgyógyszereket dolgozzunk ki. Hangsúlyoztuk az állásfoglalásban, hogy az antibiotikumok elleni rezisztencia ellen fel kell lépnünk, és ezről a ma a biztossal való vitában is szó volt. Örömmel látom, hogy az Európai Parlament ezen elképzelése megjelent a dokumentumban, illetve a tervben. A rendelet tervezet 54-es cikke Erről például erről. Jó irányba mutat tehát ez a rendelettervezet, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy um, még mindig túlon túl is nehézkes a szöveg, nem eléggé pontos, meglehetősen efemér a megfogalmazás, nem eléggé érthető, ezen még volna mit javítani. De ebben a képviselőtársaim segítségét kérem hiszen a bürokráciában, az ügyintézésben nem vagyok igazán ügyes, nem ez az én szakterületem. Egy szóval nem tudom, akárhogy is próbálom ezt a javaslatot úgy átalakítani módosító indítványaimmal, hogy ez egyszerű legyen, érthető legyen, és valóban az állattartók a legjobban használni tudják. Már pedig nagyon fontos kérdésről van szó, hiszen ez egy fontos ágazat, és ezen közben az állatgyógyászati termékek piaca nem annyira jövedelmező, mint az állatgyógyászati termékeké. Az ember ember, ám az állat rengeteg állatfajt takar, éppen ezért bizony az állatgyógyszerek területén gyakran felmerül a jövedelmezőség kérdése. Természetesen az állatgyógyszerek eladós, eladásának, értékesítésének szabályozására is figyelni kell. Ám nem értem, hogy egy állatorvos aki ugyanolyan képzettséggel rendelkezik, mint egy orvos, hogyan rendelkezhet kvázi gyógyszer értékesítési lehetőséggel. Azt gondolom sokkal inkább, hogy az orvosokat az orvosi tevékenységért kell megfizetni. Nem meg kell akadályozni, hogy kvázi vigéckedve értékesítsék az állatgyógyszereket. Ne legyen szükség erre a második jövedelemre. Ráadásul ez érdeküsszeütközéshez is vezethet. Ezen felül problémasnak tartom, hogy a definíció nem eléggé világos a, a jogszabálytervezetben, Erről majd akkor szólunk terveim szerint, amikor a részletes vitát folytatjuk be. Tehát még egyszer mondom, egyrészt nagyon fontosnak tartom, hogy egyszerűsítsük a jogszabálytervezetet, másrészt fontosnak tartom, hogy jó, világos, erős, végrehajtható, de egyben egyszerű jogalkot, jogszabályt fogadjunk el az antibirtokomok használatáról. Köszönöm. Köszönöm szépen, tájékoztatni szeretném önöket, hogy április 16-án mélyrehatóbb vitát folytatunk erről a kérdésről. A mai feladatunk csupán az, hogy a fő kérdésekre koncentráljunk, és megadom a következő felszólalónak a szót. Polcsak képviselőnek köszönöm szépen, elnök úr. Nařízení, eh, kterým se stanoví postupy společenství pro registraci humánních a veterinárních léčiv. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a rendelet tervezet az emberi és állati felhasználásra előirányzott orvosságok és gyógyszerek felhasználását, engedélyezését szabályozza. Polszen asszony az állatgyógyszerekről szóló részért felel, míg én a jogszabálytervezet második részéről készülő véleménytervezet szerzője vagyok. Engedjék meg, hogy néhány észrevételt tegyek. A Lisszaboni szerződés lehetővé tette a komitológiai eljárást, elő, módosított a komitológiai eljárást, és az állat gyógyszerek engedélyezésének kérdése is átkerült a komitológiai eljárásba. Anélkül igazából, hogy az Európai Bizottság, a jogszabály kezdeményezője, megfelelő hatástanulmányban mérte volna fel ennek a lehetőségét. Úgy gondolom, hogy a tanács a jogszabálytervezetben azt sem vizsgálta meg, hogy az Európai Gyógyszerügynökségre ez az új szabályozó környezet milyen terheket ró majd. A 70-es cikk szól erről. Amikor elmondja, hogy végrehajtási jogi aktussal kell az Európai Bizottságnak a díjakat meghatározni. Ezt nem tartom elfogadhatónak, hiszen ráadásul több tagállam is jelezte, hogy aggályosnak tartja, hogy a tanács a bizottságra rója ezt a jogkört. Ráadásul ez nem csak egy technikai módosítás, hanem az Európai Gyógyszerügynökségről szóló jogszabálynak is ellentmondos. Új jogszabály 170-es cikke kvázi indirekt módon módosítja az Európai Gyógyszerügynökség feladatát. Hosszú az én véleményem, amelyet megírtam és elkészítettem, de hogyha összefoglalhatom röviden, a következőt mondanám. A rendelet az Európai Gyógyszerügynökségről szóló rendelet meghatározza a gyógyszerügynökség finanszírozási módját és költségvetését is. Úgy gondolom, hogy lehet erről vitát nyitni. Át lehet gondolni, hogy helyes ez a rendszer, de ez, és ezt higgadtan kell látni, átfogó változást jelentene az Európai Gyógyszerügynökség működésében. Örömmel vitatom meg persze ezeket a kérdéseket a árnyék jelentéstevő kollégáimmal, de még egyszer mondom, a legfőbb fenntartásom a tervezet 70. cikkére vonatkozik. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Öten kértek szót, mindenkinek egy percben adok szót, hiszen április 16-án mélyreható vitát folytatunk a kérdésről. Ma pedig sokan inkább csak kérdéseket intézzünk a szakértőkhöz. Először Hajzling úr egy percben tessék. Csak nagyon röviden. Kérdezem, hogy a bizottság javaslatában miért nem vesznek, figy- veszik figyelembe az alternatív eszközöket, miért nincsen csökkentési terv, és a metafilaxis, mint probléma, miért nem szerepel a figyelem homlok terében? Hiszen az antibiotikumok kétharmadát az állatgyógyászatban használják, és ezt világosan csökkenteni kell, és kérdezem tehát, hogy miért nincsen redukciós terv, vagy csökkentési terv a jogszabálytervezetben? az új antibiotikumok engedélyezésének folyamatát akarja felgyorsítani a jogszabálytervezet, és így az általunk megvitatott fő problémákra kvázi fittyet hány. Köszönöm, anyu képviselő, parancsoljon. Elnök úr, valóban ez egy technikai jellegű kérdés, amelyet felteszek. Miről beszélünk most? Az állat az állat egészségügyi rendeletről, vagy az állat gyógyászati rendeletről, vagy mind a kettőről egyszerre, nem tudom melyik, mi az a jogszabály, amelyről beszélünk. Köszönöm szépen, Federle egy képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán annyit mondhatok, hogy e két kérdést, ezt már az elnök elmondtam, együtt szoktuk megvizsgálni, és az egyik Paulsen asszony kvázi jogköre itt a mi szakbizottságunkban. Valóban a következő ülésen érdemes volna egy hosszabb vitát folytatni a kérdésről. De hát különbség van, ezt látni kell. Az antibiotikumok preventív és gyógyászati felhasználása között. És kíváncsi vagyok, hogy a két jelentéstevő hogyan látja a két felhasználás különbségét. Mi a véleményük erről? Caputo képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Világos, hogy április 16-án vitázunk, ezért csak röviden. Én is egy-két pontban pontot kritikusan látok. Az itt elhangzott kérdések is vitathatóak, a állatgyógyszerek tekintetében, de úgy gondolom, hogy érdemes volna az engedélyezés folyamatát világosabbá tenni és átláthatóbbá tenni. Így jobban meg lehetne határozni a technikai dokumentáció határidejeit is, és így a piaci mechanizmusoknak is meg tudnunk felelni. A bizottság túl rövid határidőt irányoz elő. Ha ismerjük a fogyasztókat, akkor úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kiegészítő információkat is fel kell tüntetni a gyógyszereken. Ráadásul gyakran online értékesítik a gyógyszereket, itt is nagyon fontos az információdásra figyelni. Másodszorban pozitívnak tartom, hogy az állatgyógyászati termékekre vonatkozó szabályokat leválasztjuk, különválasztjuk az emberi felhasználásra szóló termékek szabályaitól, de még átláthatóvá kell tenni az egészet. Köszönöm, nagyon sértem. Terabella úr. Ilmé. Nagyon gyorsan, elnök úr, ami az antimikrobilális rezisztencia elleni harcot illeti, nos, itt van egy fontos tény. Az állatorvosoknak itt ugye lehetővé tesszük azt, hogy továbbra is kezeljék ezekkel az anyagokkal az állatokat, akadályok nélkül, megszorítások nélkül, és a mezőgazdaságban viszont gyakran látunk, látjuk azt, hogy van egy idő, eltolódás az adott gyógyászati termék felírása és alkalmazása között, vagyis minél gyorsabban reagálnak, annál jobb, ez ugye elhangzott már, de ez egy alapvető fontosságú kérdés, nem lehet eléggé hangsúlyozni, illetve a biztos úr is említette, hogy az állati takarmány is felelős lehet az AMR kialakulásáért. Ez egy olyan témakör, amelyet részletesen meg kell vizsgálni a különböző állatcsoportok tekintetében. Pani poseł Guilera, jedna minuta, one minute. Egy percben Guilera képviselő, Gracias, presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Összességében egyetértek a tervezettel, egyetértek azzal, amit Paulsen asszony mondott. És én is problémásnak tartom, hogyha az állatorvos maga értékesítési, is az állatgyógyszereket. Tehát ezt nagyon furcsának tartom. Visszás ez. Erre a kérdésre, erre a visszásságra bizony fel kell hívni a figyelmet. Paulson asszony, kérdezem önt, hogy a metaszilázis és a profilaxis, tehát a megelőzés kérdéséről mit mond a szövegben? És látni kell, meg világos különbséget kell tenni a definícióban a takarmány és a takarmányba kevert gyógyászat gyógyszerek között. Azt hiszem, hogy itt teljesen világos sá kell tenni a helyzetet, és külön kell választani ezt a két kategóriát. Még egy szempontot emelnék itt még ki. Problémás az, hogy különböző elszámolási módszerekkel állunk szemben, és így a harmonizáció is nagyon nehéz. Ám hogyha mindet, mindezt figyelembe vesszük, akkor nagyon nagy nehéz lesz a helyzet. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! A úgy tűnik, hogy a jelentéstevők, az árnyék jelentéstevők feltették a kérdéseket, gondolom, hogy a bizottság is nyomon követi ez itt zajló vitát. Talán még megadnánk a bizt- az igazgató úrnak a szót, tessék parancsoljon. Ja, dank u meneer de Köszönöm, elnök úr. A következőről lenne szó. Eh, Paulsen asszony jelentésével kapcsolatban az ECR részéről vagyok árnyék előadó. Szeretnénk megkönnyíteni és serkenteni az állatgyógyászati szerek használatát, azaz leszer, leszeretnénk egyszerűsíteni az engedélyezési eljárást, csökkenteni a, a bürokráciát. Az innovációval kapcsolatban lenne néhány kérdésem. A befektetések megtérülhetnek, azaz elég időt adunk -e, -e egy ilyen kis célcsoporttal szemben alkalmazott gyógyszerekkel kapcsolatban, hiszen az antibiotikum kapcsán mindenképpen hosszabb időre van szükség. Az antibiotikum rezisztenciával elég sokat foglalkoztunk, ez közös felelősségünk mindenképpen. Köszönöm. Pan, de, pan dyrektor Ryś, bardzo krótko, panie dyrektor, minuty. is úr, három percben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadóknak és az egyéb felszólalóknak ezt a nagyon érdekes eszmecserét. Nagyon röviden igaz az, hogy megpróbáljuk az adminisztrációs terheket csökkenteni, és számos intézkedés bizonyítja, illusztrálja ezen szándékunkat, és a következő eszmecsere során erről még készen állunk, hogy beszéljünk. Ugye nagyon fontos volt az a szándékunk, hogy kodifikáljuk a, a szabályokat, hiszen ez egy nagyon fontos dosszi az állat egészségügy és a közegészségügy szempontjából is. Megpróbáltuk azt is elérni, hogy önök is látták, hogy kiterjesszük az adatvédelmet, amely lehetővé teszi a fejlesztőknek az, az, a fejlesztőknek, az újítóknak az, hogy tovább folytathassák a munkát az új gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek fejlesztése tekintetében. Természetesen az állatorvosok felelősségének a kérdése alapvető fontosságú, amikor felírják ezeket a vényeket. Egyrészt el kellene írnünk azt, hogy a helytelen vényeket ne írják föl. Ugye az antimikrobiális rezisztencia területén már számos tagállami tapasztalat azt mutatja, hogy lehetséges az, hogy a vényezés és a monitoring folyamat összekapcsolódjon és szorosan együttműködjön ez a két terület. Amit Polak úr említett, itt szeretnék utalni az, az ECG szabályaira, és itt volt egy ajánlás az ügynökségek díjazása kapcsán, illetve az egyes kémiai anyagokkal foglalkozó ügynökségek kapcsán, ami nagyon sikeres volt, és az egyes élelmiszer A bizottság kezdeményezésére történt már egy ilyen folyamat, és a tagállamokban erről folyik az eszmecsere. Voltak egyéb példák is. A farmakovigilancia a FIS területén is a bizottság, a parlament és a tanács együtt működik a szabályok megújításán. az online folyamatok területén, inkább az online eladások, vásárlások területén ez valóban elmondható, hogy ez egy aggasztó terület, de mi úgy gondoljuk, hogy a végfelhasználók szempontjából ennek előnyei is vannak, és azt gondoljuk, hogy ha ezt helyesen szabályozzuk, akkor elméletileg megteremtjük a terepet arra is, hogy helyesen kerüljenek felhasználásra ezek az anyagok, de az ellenőrzés nagyon fontos. A rendszer valamennyi részét gondosan kell szabályoznunk végül, pedig az antimikrobiális, az antibiotikus rezisztenciáról eh, szeretném elmondani, hogy van egy 12 pontos fellépési tervünk, amelyet a tagállamokkal közösen a bizottság részéről most alkalmazunk a gyakorlatban. Az ACDC, az EFSA és egyéb ügynökségek is részt vesznek ebben az állategészségügy és emberi egészségügy területéről van szó. Ez egy, ez egy fellépési terv, egy action plan, de számos intézkedést ezek, ezeket az intézkedéseket együtt kell olvasnunk, összefüggéseikben kell látnunk, mivel hogyha az állategészségügyi és az állatorvosi területet ignoráljuk, akkor nem érünk el semmit, tehát nagyon fontos, hogy a humán medicinát és a másik két területet összekapcsoljuk a jó eredmények elérése érdekében. Az, hogy ezt hogyan, milyen megközelítéssel tegyünk, a profilaxis és a metalfilaxis kérdését a cvmp ben is már megbeszéltük. Ez az európai gyógyszeripari szakbizottságot jelenti, iránymutatásokat dolgoznak ki jelen pillanatban, de erről még tovább kell folytatni a vitát. Köszönöm szépen, igazgató úr! Mindenkinek köszönöm a bizottságban a felszólalásokat, és a bizottságnak is Április 16-án, mint említettem, erre még visszatérünk, és április 24-én lesz a következő lépés, vagyis van még időnk, hogy előkészüljünk. Nos, Itt már az előadó munkájáról is szó van. Természetesen a bizottságot is lehet kérdezni, és az előadóval is fel lehet venni a kapcsolatot. Nyolcadik pont az állategészségügy pontja itt, az előadó asszony, Paulsen asszony. Nos, tudjuk, Paulsen asszony, hogy milyen sok minden történik, milyen sok fejleményt tapasztaltunk ezen a területen. Itt a folyamatban lévő intézmény közi tárgyalásokról van szó. Talán röviden erről tájékoztasson minket a képviselő asszony, hogy mi is tájékozódjuk arról, hogy jelen pillanatban mi a helyzet, már előre köszönöm az elvégzett munkát, önné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Elmondhatom, hogy rövid időn belül fantasztikus előrelépéseket tettünk. Én előadóként voltam jelen, sok nagyon nehéz szabályozási kérdésben az utóbbi évek során, és elmondhatom, hogy még soha nem folyt ilyen sikeres munka egy ilyen komplex kérdésben, mint ez. A parlament részéről és a bizottság és a tanács részéről is a munkatársaink kiváló munkát végeztek. És a legtöbb pont esetében az első olvasat során az első olvasat során elmondható, hogy a releváns pontokban előrelépést érhettünk el. Ez óriási eredmény. Volt már két meghallgatásunk, de március 30-án lesz egy harmadik is, és relatíve bizonyos vagyok abban, hogy egy negyedik trialógus során az egészet le tudjuk zárni. Természetesen vannak még apróságok, a delegált jogi aktusok és a az alkalmazási jogi aktusok területe különösen az a terület, ami nagyon problémás még, de azt hiszem, hogy a kompromisszum lehetséges. Itt is. Hogyha ezt elértük, és elkészülünk ezzel az egész folyamattal, akkor megint jelentek, de talán, hogyha konkrét kérdéseik vannak, nagyon szívesen állok elébe, hogyha van erre idő. Köszönöm. Még egyszer köszönöm szépen a képviselőasszonynak, továbbra is sok sikert kívánok a határidők betartásában is. Hogyha most van kérdésük, nagyon szívesen, de nem szeretném igazán lelkesíteni önöket ilyen irányban. Úgy látom, hogy nincs kérdés. Köszönöm szépen ezt a tájékoztatót Paulsen asszonynak. Még egyszer köszönöm. És ezzel lezárom a szakbizottsági ülés. Most a koordinátorok ülése következik, és mint említettem, holnap reggel 9 órakor Hogan biztos úr lesz a vendégünk. Mindenkit nyomatékosan kérek arra, hogy időben érkezzen, hogy még 15 percünk maradjon a szavazásra is. A korábban említett kérdésben a megfelelő szavazáshoz 9 órára kérek mindenkit el hogy jelenjen meg. Most mindenkit arra kérek, hogy a koordinátorok maradjanak itt, és a többiek pedig hagyják el a termet, és még egyszer kérek mindenkit arra, hogy 9 órakor legyen itt holnap.